Schönen guten Morgen. Äh, ich ersuche alle Platz zu nehmen. Wir haben heute einen sehr dicht gedrängten, äh, äh, ein sehr dicht gedrängtes Programm und insofern. A mai napon nagyon sűrű a programunk, ezért kérném, hogy időben kezdjük meg a mai ülésünket, és rögtön kérném azt, hogy Klaus Heiner Léna elnök úrnak bocsássanak meg, de nem tud ma itt lenni. És mielőtt a napirendre rátérnénk, tudom, hogy sajnos még nincs itt minden képviselő, de mégis szeretnék az itt lévőket arra figyelmeztetni, hogy készítsék elő az elektronikus szavazókártyájukat, majd a mai szavazások előtt egy próbaszavazást is fogunk tartani, hogy ellenőrizzük a jelenlévő képviselők és a szavazó tagoknak a számát, és azt követően elektronikus szavazásra kerül sor. Aztán szeretnék egy hosszú katalógust megemlíteni, amelyben felsoroltuk a napirendi pontok változását, hiszen a tegnapi napon nem sikerült minden napirendi pontot a heves vitáknak köszönhetően lezárnunk. Ezért szeretném megemlíteni, hogy tehát a napi rendünk az változat, remélem erről mindenki kapott tájékoztatást. Először is a mai ülésünk végén fogjuk majd az eddig kimaradt pontokat pótolni. Ez a tízes napirendi pont, a fogyasztóvédelmi program, Wikström asszony vélemény, majd következik a 11-es, 12-es volt Alexander Teng jelentései a benfentes kereskedemről, a piaci visszaélésekről, majd következik a 13-as és a 14-es napi rendi pont, Mészáros úr jelentése. Elnézést kérek, korrigálnám is magam a reggeli kávéra koncentráltam túlzottan is, ezért rosszul mondtam. A 13-as és 14-es napirendi pont Mészáros úr napirendi pontjait elhalasztjuk. Ugyanakkor köszönetet mondok Zvievka kollégának, aki viszont majd a Brüsszel egyről folyó trialógusról, háromoldalú megbeszélésekről fog Tein asszony beszámolói után egy egy kis tájékoztatót adni. És hogyha nincs ellenvetés ezen plusz napirendi pontok ellen, akkor haladnánk is tovább, és a tegnapi koordinátori ülésről szeretnék beszámolni önöknek, hiszen nagyon is sűrű programunk volt ott, és először is az előadók jelentéstevő kijelölése történt meg, az Európai Alapítvány alapszabályzatát én magam, tehát Régner asszony lesz a felelős, majd angolul fogom ezt majd elmondani, hiszen angolul áll előttem ez a beszámolunk. Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos monitoring, a foglalkozó jelentés lenne ez, majd FOSZ úrt jelöltük ki az uniós adatvédelemre, aztán Stojanov úr a, az értékpapírokkal kapcsolatos jelentésre, majd még egy további jelentést ről volt szó, illetve Baldeszáre úr közbeszerzésekről szóló jelentéséről is beszéltünk, majd ezt követően szeretném megemlíteni, hogy az Európai Parlament elnökéhez jutottunk, jut, kívánunk eljutatni egy állásfoglalást az ír munkáspárt e, egy levél formájában kereste meg az elnököt, ezt kiosztottuk, és a mai szavazások során erről a levélről is fogunk szavazni, majd még az aktával kapcsolatban lenne egy megjegyzésem, hiszen erről tegnap igencsak komoly vitát folytattunk. A mai napon közvetlenül a szavazás során arról is fogunk szavazni, hogy az Aktároszról állásfoglalás, amelyet Galló asszony szövegezett meg, hogy erről a mai napon szavazzunk-e, vagy majd a következő ülésünkkel. Ez is egy ugye igencsak vitatott rendi pont, tehát szavazunk arról, hogy ma szavazunk erről, vagy később. Aztán a koordinátorok ülésén egy mini meghallgatásra sor került a közbeszélésekről, illetve e, e, ennek a tervezését tárgyaltuk meg a következő júri szakbizottsági ülésen kerül majd erre sor május 30-án, majd pedig döntöttünk egy szóbeli, a bizottsághoz szóló szóbeli kérésről és egy ezzel kapcsolatos állásfoglásról méghozzá a az európai társaság jövőjével kapcsolatban kívánunk egy állásfoglalást megfogalmazni, majd pedig a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban munkacsoportot is szeretnénk újra feléleszteni, méghozzá annak érdekében, hogy javaslatot dolgozzanak ki egy, egy e, e, sztor számára adandó megbízásról az internetes szellemi tulajdon jogokról, kellene egy tanulmányt készíteni a STOA megbízásából. Aztán az Imkótól is érkezett egy írásos megkeresést, méghozzá az 50. cikk szerinti véleményekkel kapcsolatban, illetve a szavazási módról is ezt a cserét folytatunk annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy egy-egy frakcióból ne túl sokan legyenek jelen, illetve szavazzanak. Ezt már említettem az ülés elején, hogy a mai napon egy próba elektronikus szavazást fogunk tartani, annak érdekében, hogy éppen ezt garantáljuk, hogy ne túl sok képviselő szavazzon. Wieland képviselő úr javasolta ezzel kapcsolatban, hogy létezik ezzel kapcsolatban egy szoftver, amelyel ellenőrizni lehet azt, hogy egy bizonyos szakbizottsági tag jelen van-e, illetve hogy ki lehet jelölni, vagy ellenőrizni lehet, hogy mely tag szavaz helyette. Tehát ennek megvannak a technikai lehetőségei. És mi ennek utána fogunk járni, hogy technikailag mindez hogyan működik, és esetlegesen akkor ezt eh, alkalmaznánk, és felszereltetnénk ezt az eszközt. Tehát ezek lennének a közlemények a koordinátori ülésről. Ez már egy elég hosszú lista volt, de akkor most rátérünk a valódi napirendi pontunk, pontjainkra. Elsőként a meghallgatás, ugye nagyon kevés időnk van, nagyon sok napirendi pontra, ezért nem is szeretnék most túlságosan sokat szólni bevezetőképpen, de szeretném üdvözölni a résztvevőket a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóval kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló um, előadásokról. Itt az öt előadónk uh, közül az első, Jeroen Hoyer, aki a, a az IMCO főigazgatóságról érkezett, aztán a civil társadalom képviselői, illetve az iparák képviselős jelen lesznek, először Steve Mento, a Publish What You Pay nevezetű ö, csoportnak a vezetője, aztán Alexander Vulcomb, a Van ügyvezető igazgatója, majd Vicky Bowman asszony a Rio Tinto képviseletében, majd ellen McLean, a Shell egyik alelnöke. Mielőtt a szakértőknek adnám meg a szót, először is kérném Aline mccarthy aki az átláthatóság irányelvért felelős előadó, hogy szóljon pár szót, de kérnék mindenkit, az előadókat is, hogy minél rövidebben, gyorsabban osszák meg velünk a véleményüket, hogy legyen időnk még a kérdésekre, és vitát tudjunk még folytatni. Megkárti asszonyi a szó. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nem akarom elvenni az időt a szakértőktől, hiszen kevés az időm. Inkább induljon el ez a meghallgatás, és uh, majd kérdéseket teszek fel. Köszönöm szépen, és a rövidséget is üdvözlöm, és most átadom a bizottság képviselőjének a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívott minket. Örülök, hogy itt lehetek. Nem fogok 35 percnél tovább beszélni, de most átváltok angolra, hogy többen értsenek. The, the project, uh, we, we... Ami a mostani projekteket illeti, szerintem túl sok bevezetőt nem igényel, de néhány percben elmondom, hogy miről is van szó, mi a hatája, és melyek a céljai mindennek. Az az elgondolás, hogy felállítsunk egy olyan rendszert, amelyen belül a kitermelő iparágak részletesebben jelentést tesznek arról, hogy hogyan is működnek harmadik országokban. Nigériában például, Nigéria esetében egy milliárd kifizetés történt, szeretnénk tudni, hogy ez miért történt. A másik célunk, azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben bevezetni, a jó kormányzás irányítást szeretnénk bevezetni olyan, olyan erőforrások esetében, amelyeket felvásárolnak, hogyha a pénzt azután, amit ezért kapnak, jól költik el, akkor ez sokkal nagyobb hasznára van az országnak. Ez a fő cél, és gondolom, hogy ezzel mindenki egyet tud érteni. Nem új dologról van szó, amit most talált ki a bizottság, mert már létezik egy önkéntes kezdeményezés az EITE e, kitermelő iparág átláthatósági kezdeményezés. A különböző vállalkozások önkéntes alapon megállapodnak harmadik országokkal azért, hogy ezt az átláthatóságot megteremtsék. És ez a rendszer jól működött mindkét oldal részéről, de mint mondtam, ez önkéntességen alapult, és milyen szeretnénk felgyorsítani. Egy ideális világban nem mi vagy az USA, hanem a nemzetközi számviteli testületek vezetnék ezt be, hiszen globális standard, standardok kellenének, mindenki számára alkalmazandók. Nagyon sok időt venne ez igénybe. Végül is úgy döntöttük, hogy mi magunk tesszük ezt meg, mindenki más helyett elvégezzük ezt a munkát. A harmadik elem a nemzetközi területet illetően, hogy az USA 2010-ben a Dodd-Frank törvényel már ezt a gondolatot követte, és ez szerint az USA-ban a tőzsdén szereplő vagy bejegyzett cégek országonként és projektenként a kifizetéseket nyilvánosságra kell, hogy hozzák a G8 csúcs találkozón Deauville-ben tavaly nyáron szintén felmerült ez a kérdés. A parlamenttel 2010. szeptemberében beszéltünk arról, hogy mit lehetne téren. Kiterjedt konzultációkat végeztünk, hatásvizsgálatot, megnéztük, hogy mi az észszerű út, és tavaly októberben született meg a jogalkotási javaslat tervezet. A legfontosabb kérdések nem új dolgok, hanem eh, abból merítenek, amit eh, ez a kezdeményezés az EITI határozott el, az olaj, gáz, eh, bányászati és fakitermelő iparban működő cégek a kormánynak kell, hogy tájékoztatást adjanak a kifizetésekről, és ez kötelező. Két eszközünk van, a számviteli irányelv, amely nagyon lett egyszerűsítve, és a, az átláthatósági irányelv, amely a tőzsdén jegyzett cégekre vonatkozik. Mint mondtam, az irányelv vagy a javaslat nem csak a globális szintű kifizetésekre vonatkozik, hanem a projekt szintűekre is. És ez rendkívül fontos, elnök asszony, szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, amit a parlamentnek és a tanácsnak meg kell vitatnia. Mennyire lehetünk részletesek a projekteket, illetve hogy lehet definiálni egy projektet. A javaslatunkban megkíséreltük összekötni azt, amit egy cég már most végez, azért, hogy ne kelljen a belső jelentéstételi rendszerét teljes mértékben megváltoztatni, és egy alsóbb szintre is gondoltunk, amelyet a cég jelentéstétel keretében végez, azért, hogy saját tranzakcióit monitorozza. Ami pedig a jelentés lényegét illeti. Mit szeretnénk tudni? Először a teljes összeget, amit kifizettek, de ezt szeretnénk lebontani is néhány fontos tétele azért, hogy kulcsfontosságú információt kapjunk, és ezt ismét az országok és a projektek szintjén. Mit szeretnénk tudni? Ugyanazok a tételek szerepelnek itt, mint amit az EITI kidolgozott adók, profitok, jegyhasználati díjak, osztalékok, aláírások, milyen kifizetések történtek a harmadik országban, bónuszok, licenzdíjak, egyebek, más haszon. A, az Európai Bizottság mit javasol a nyilvánosságra hozattal kapcsolatosan, nem kell eh, jelentést tenni a kifizetésről olyan országokban, ahol a nyilvánosságra hozatalt megtiltja a büntető joga az adott országnak. Ilyen esetben a cég eh, azonosítja azt a kormányt, amelyről szó van, a konszolidált jelentés a kormányoknak történő kifizetés esetében pedig nyilvánosság számára elérhető éves alapon. A felülvizsgálati rendszer meglehetősen új, nagyon sok mindent még nem tudunk, néhány év elteltével igen komoly felülvizsgálatra van szükség, ami a határidőt illeti az Európai Tanács szerint ez prioritás. Itt együtt döntés van. A bizottság 2004. októberében adta be ezt a jogalkotási javaslatot az EP-nek, ami az irányelveket illeti, ezeket a nemzeti jogrendbe át kell ültetni. Reméljük, hogy a Dán elnökség alatt ezt rendezni lehet, hiszen miután az irányelvet elfogadták, 18 hónap múlva kell ezt alkalmazni ennek semmi köze az adó kikerüléshez, elkerüléshez, hanem ez hatékony eszköz lesz, egészen más a célja, sokkal közvetlenebb dolgokról van szó, amikor az adó elkerülésről van szó. Ez a harmadik országokba történő kifizetésekre vonatkozik. El kell tudni választani egyrészt az átláthatóságot, másrészt pedig a plusz terhet, amelyel meg kell küzdeniük majd a különböző cégeknek. Továbbá egyelő esélyeket kívánunk teremteni, kicsit hasonlóan ahhoz, ami az USA-ban történik. Ez a jövő útja, hogyha az EU ezt elfogadja, akkor a G20-on keresztül megpróbáljuk ezt minél szélesebb körben elterjeszteni. Abból merítünk, ami már megvan, új dolgokat nem találunk ki, mert különben nagyon sok problémánk lenne. És elnök asszony, a az időzítés rendkívül fontos. A parlamenttel és a tagállamokkal néhány napon, néhány héten belül ezt rendezni tudjuk, de hogyha ha ezen túllépünk, és még húzzuk a dolgokat, akkor évekbe is kerülhet, mire be tudjuk vezetni. Köszönöm szépen a világos, rövid bemutatót, amelyet öntől kaptunk. Most rögtön tovább adnám a szót Mentyű úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nem kételkedem abban, hogy a ma önökkel megosztott gondolataimat milliók osztják az afrikai kontinensen és nagyon fontos számunkra, hogy a az átláthatóság jelen legyen a mi kontinensünkön is, amely nagyon gazdag természeti kénycsekben. Olyan helyzetben vagyunk, hogy a gazdagság ellenére nagyon nagy a szegénység az afrikai kontinensen. Ez a jellemző az amerikai kontinensre, de önökhöz azért szeretnék ma szólni, mert az afrikaiak üzenetét szeretném egy olyan szervezet nevében közvetíteni, amely olyan témákkal foglalkozik, mint a nemek közötti egyenlőség, a közösségi szervezetek. Ezen kívül a, az afrikai publikáld, amiért fizetsz nevű szervezetet képviselem. Ez egy NGO-kat összefogó csúcsszervezet. Én remélem, hogy az Európai Unió és az Európai Unió képviselői figyelembe veszik, hogy kölcsönösek az érdekeink a kontinenseinken. És ez pedig a legjobban abban tükröződik vissza, hogy országról országra, projektről projektre haladunk. Most nézzük meg, hogy miért számít az Európai Unió és a többi nemzetközi szereplő. Afrikában eh, az információhoz való hozzáférés általában az állam kezében van. Ez pedig azt jelenti, hogy eh, korlátozzák. Nagyon fontos, hogy eh, az afrikai kormányokkal folytatott tárgyalásaik alatt a figyelmet erre is felhívják, hogy az NGO-k megfelelő módon hozzáférhessenek az információkhoz. Az Európai Unió szabályai Afrikában is előmozdítják a dolgunkat. Így meg kell néznünk, hogy hol vannak azok a potenciális konfliktusok, amelyek ezen a területen jelentkezhetnek, és hogy hogyan lehetne megoldani ezeket. Nagyon fontos az, hogy országról országra haladjunk projektről projektre, hogy ne mossuk egybe az összes országot. Hiszen vannak olyan országok, ahol több haladást értek el, vannak olyanok, ahol kevesebbet értek el. Így a fejlődést demokratikusabban tudjuk ellenőrizni. Most szeretnék áttérni egy másik kérdésre, ez pedig a jelentett küszöbb értékek. Szeretném, hogyha például Gánában és máshol Afrikában is pontosan megnéznék, hogy mire, milyen célokra szállják az európai pénzeket. Nagyon fontos, hogy a közösségek és a kormányzatok megkapják azt, és hogy megfelelő információk vannak abban a tekintetében, hogy a fizetéseknek milyen küszöbértékei legyenek. 2008-ban kevesebb, mint 1 millió euró volt az összköltségvetés. És ez körülbelül 180 ezer emberre jutott, és ez 2008-ban volt. Láthatjuk, hogy ebből az összegből milyen kevés jut az emberekre. És Gánában például 2008-ban a bányászati iparban dolgozók nem részesültek túl sokban. Egy millió eurós a küszöb. És ilyen küszöb értékkel nem tudunk dolgozni. 15 ezer eurós küszöbértékre van szükségünk, ahogy ezt már például Londonban is használják. Szeretnék ehhez még hozzáfűzni egy dolgot. Legyenek kivételek bizonyos kormányok számára. Azonban, hogyha kivételek vannak, akkor visszafelé is elsülhet a dolog. Itt pedig a szerződések bizalmassági záradékaira utalnék, amelyek megakadályozzák az átláthatóság érték érmére jutását afrikai országokon, például Zimbabvéban. Hogyha a törvényes előírások mások, és erősebben kényszerítik az érintetteket, akkor ezek a kormányzatok, amelyek szívesen titkolóznak, is inkább hajlani fognak majd az átláthatóságra. Fontos az is, hogy az Európai Unió és az afrikai országok felismerjék közös érdekeiket. Amennyiben országról országra jelentünk, projektről projektre jelentünk, ez helyreállíthatja az elveszett bizalmat. És így ez azt is jelentheti, hogy az európai cégek kölcsönös előnyök alapján részesülhetnek majd afrikai projektekben. Örülök, hogy a közösség képviselői jobban belátják, hogy az elszámoltathatóság és az átláthatóság elve hogyan érvényesül Afrikában. Pillanatnyilag nagyon sok a visszaélés. Olyan cégek esetében, amelyek fejlesztési projektekben szerepelnek, hiszen ezeket a projekteket általában a központi vagy a helyi kormányzatok osztják szét a vállalatok között. Az önök kezdeményezése nagy előnyöket jelentene nem csak az afrikai országok, hanem az Európai Unió számára is. A világ egyre globalizáltabb, és a globális normákat egyre nehezebb betartani, például a kínaiak számára. Tehát gondoljunk például arra, hogy milyen szabályok léteznek az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, a Wall Street-en. Így a kormányzataink számára nagyon fontos az, hogy tisztán lássunk, a kínaiak pedig jelen vannak, globális játékosok, azonban nem tartják magukat bizonyos normákhoz. Most szeretném az Európai Parlamentet felszólítani, hogy ne higítsa fel az új irányelvet, hogy garantálja azt, hogy az Európai Unió vezeti a korrupció elleni globális harcot, és támogatja az afrikai népek harcát a szegénység ellen. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank! Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló előadást. Most Hukomb úr kap parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Alexander Vulkan vagyok. Köszönöm az a lehetőséget, hogy a fontos kérdésben szóltak a bizottság előtt, hiszen most a tárgyások fontos pontjához is érkeztünk. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a közfigyelem is erre irányul, hiszen nagyon sokan aláírták azokat a petíciókat, amelyek azt ö, irányozzák, hogy egyetlen egy erőforrásban gazdag ország se szoruljon segélyekre. Nagyon sok képviselő is aláírta ezt. 500-an voltak aki ezt aláírta. És nagyon sokan szervezet foglalkozik azzal, hogy az erőforrásokat jólétre váltsák át az érintett országokban. A szigorú szabályozás nagyon komoly hatásokkal járna az európai vállalatokra nézve is. Ezekről szeretnék beszélni, és szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az átláthatóság esetleg milyen terhekkel is járhat. Először is a hatástanulmányunkban úgy becsüljük, hogy 0,05 százalékos jövedelem veszteségről beszélhetnénk az unióban tőzsdényedzett vállalatok esetében, de korábban ez 0,06 százalék volt, és 22 millió, milliárd eurós profittal rendelkeztek 2011-ben. Úgy gondolom nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a tervezett jogszabályok akv kat ki vételezni, és nekik nem kellene eleget tenni ennek a szártathatósági szabályoknak. Lord Brown, aki foglalkozott sok éven át ezzel a témával, őt idézném. Nagyon ritka egy vállalat számára, hogy amiatt veszítene üzleti lehetőséget, mert túlságosan és átáltatóan vezeti a vállalkozást, és most nagyon kényes időszakot élünk, amikor egy gazda országban erőforrásokat kezdenek el kitermelni az adott De az átláthatóság azt is biztosítaná, hogy a kockázatokat a befektetők jobban fel tudnak mérni, és a politikai kockázatokat is csökkenteni az, hogyha a különböző plegykákat, valódi tényekkel támasztanak el, hogy mi is a valódi pénzügyi helyzet az adott vállalatnak. Az amerikai vállalatokat már tudjuk, hogy érinteni fogja ez az átláthatósági szabály adott Frank törvény, de például a kínai vállalatok nagy részét is érinteni a Dodd-Frank törvény. Mind a, a, kínai és az orosz vállalatok, amelyek a hongkongi tőzsdén már jegyezve vannak, ők is öm, beleegyeztek abba, hogy részt vesznek az átláthatósági szabályokban, és az európai szabályok is vonatkoznának rá várhatóan úgy véljük, hogy az ördög a részletekben rejlik, és a parlamentnek ki kell használnia erejét, a, annak érdekében, hogy a tanács ne higítse fel a bizottsági javaslatokat. Vannak olyan kulcsfontosságú területek is, ahol még több részletre van szükség, de mindenképpen fontos, hogy hatékonyá váljon a jogszabály az adott területeken. Itt az országonként és a projektenkénti jelentéstétel nagyon fontos, lehet, ahogy már az előttem szólok is elmondták ezt. Ahogyan fontos az is, hogy nagyon fontos az egyenlő feltételek megteremtése a jelentéstétel tekintében, és ez a projektkénti és az országonkénti jelentéstételes vonatkozik. Nagyon fontos a helyi erőforrások, helyi befizetések és helyi kiadások közötti kapcsolatokat csak így lehet felderíteni. Ez ahhoz, hogy elszámoltathatóvá tehessük a vállalatokat és kormányokat, muszáj, hogy követni tudjuk a pénz útja. Az amerikaiak ugye a Poránkon-ti kérik, nem mindenki támogatja ezt, de a Dodd-Frank törvény kapcsán is az egyik szenátor úr azt írta, hogy az amerikai törvényt úgy szerkesztették, hogy az Amerikában jegyzett, tőzsdén bejegyzett váltokra is szeretnék ezt kiterjeszteni, és egyelőre hogy a végrehajtási intézkedéseken még dolgoznak, a, hogy a törvényben foglalt követelményeknek valóban érvényt is tudjanak szerezni. A tanács azonban az amerikai javaslatnál gyengébb álláspontot képvisel, és nem csak projekt, projekt területenkénti szinten nem feltétlenül követelni meg a jelentéstételt, és ez az amerikai törvényhez képes nem teremteni egyenlő feltételeket. A projektenkénti jelentéstételát a fontos számukra, mert az megfelelő megoldás lenne. Nyilvánvalóan nehéz meghatározni, mi is egy projekt, de a legegyszerűbb az, hogyha ezt úgy határozzuk meg, hogy egy, egy olyan operatív egység, ahol a, a kifizetések és a jövő bevételek egy külön egységként meghatározhatók. Az országonként hiánytéstetel mind a bányászati, az olaj és a gáz iparban is alkalmazó lenne, és megkárti azt, hogy ezzel kapcsolatos javaslatait is üdvözöljük. Itt ugye nyomon lehetne követni, hogy milyen bevételekhez jut ezen iparágakban a kormány, és mit tesz ezzel a pénzzel a bizottság úgy döntött, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat vezet be ezzel kapcsolatban, és, és akár úgy tűnik, hogy a 15 ezer eurós küszöb is érdekes lehet a helyi szervezetek számára, ugyanakkor itt a bizottság egy sokkal magasabb 100 ezer eurós értéket kíván meghatározni, vagy még ennél magasabbat is. Ez azonban helyi szinten lehet, hogy túl magas lenne. Sajnos az előadó nagyon gyorsan beszél, e- erre figyelmeztette az elnökasszony, de szeretném még felhívni a figyelmet a kivételekre is, hogy a jelentéstétel alól kiképezzenek kivételt. Mindenképpen fontos, hogy az Európai Unió ne támogassa ezekkel a szabályokkal a titkolózást, ahogyan erre a kollégám is felhívta a figyelmet úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek a jogszabály hatáját ki kellene, hogy terjessze valamennyi érintett ágazatra, és a bizottság javaslatnak is ezt kellett volna már tartalmazni. Tehát az erdőgazdálkodás és a bányaiparon kívüli alkalmazása nagyon komoly, pozitív, globális hatásokkal járhatna. McCarthy asszony is az átláthatóság irányelvvel kapcsolatban hasonló javaslatokkal élt Peter Kahneman, Wolf Klintz, Franciska Wagner, és jelentéseikben felértek a figyelmet. Tehát úgy tűnik, hogy minden frakcióban és minden bizottságban megjelent ez a álláspont. Tehát úgy tűnik, hogy mindenki az átláthatóságot támogatja, de amint mondtam, az ördög a részletekben rejlik, és fontos, hogy megfelelő célzott megoldást álljon a, hogyha Gána és más országok nem tudnak ilyen adatokkal rendelkezni, nem tudják ezeket arra használni, hogy az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot fokozzák, akkor ez komoly károkkal járhat. Tehát fontos, hogy az egyedi projektekre lebontva történjen meg a jelentéstétel, és ezért kérjük a parlamentet, hogy az első olvasatban ez alapján utasítsa el a megalapodást és szeretném azt is elmondani, hogy a Publish What You Pay amerikai kollégái és más a koalícióban résztvevő szervezetek és ezen a véleményen vannak, és elmondám azt is, hogy valóban időszerű lenne lépni ezen kérdésen. Most eljött az idő, amikor a polgárok átláthatóságot követelnek. A gazdasági válság egyik oka, vagy az ijesztő volt, és abban áll, hogy a polgárok nem tudják, hogy mi történt. Tehát jó lenne, hogyha minél erősebb ajánlásokkal élne a parlament, hogy a polgárok és más szervezetek számára lehetővé tudjuk tenni, hogy átlássák, mi történik a pénzekkel. Köszönöm szépen, most pedig azonnal megadom a szót a következő előadónak, az egyik iparági képviselőnek, Vicky Bowmannek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívott bennünket, hogy prezentációt tartsunk. Ellen és jó magam, a cégünk nevébe beszélünk, de egy sor európai kitermelő olajcég dolgoztunk együtt, és az említett EIT részesei. Az a célunk, hogy ezt az európai joganyagot úgy fogadják el, hogy az a célnak megfeleljen, és ez modellként szolgáljon más szabályozói kezdeményezés számára is, ahogy ez az USA-ban történt, Adott Dodd-Frank törvény esetében, is másút is, hiszen, mint hallottuk, itt globálisan egyelő esélyeket szükséges teremteni. Elmondtam, hogy mennyire kapcsolódunk az eiti hez a kitermelőipar átláthatósági kezdeményezéshez, és bárhol működünk, arra biztatjuk az országokat, hogy ehhez a kezdeményezéshez csatlakozzanak. Az elmúlt években ami történt, ez már túllép a kötelezettségünkön, mert egyelőre EIT, az EIT keretében kb. 30 ország működik közre, és most nyilvánosságra hozzuk az összes kifizetésünket, kormányoknak történt kifizetésünket, és ez része annak, hogy engedélyt kapjunk a működésre. Ez egy kivonat arra, hogy 2011-ben, a 2011-es jelentésben milyen kifizetéseket hoztunk nyilvánosságra. Gineát és Kanadát szeretném kiemelni, ez példa arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy fejlődő ország nem föderatív struktúrával és egy fejlett ország föderatív struktúrával együttműködik. Itt lebontottuk a kifizetéseket kormány szintenként, nem csak a teljes kifizetésekről van itt szó Kanada esetében, hanem a különböző államok és önkormányzatok esetében is jelöljük a kifizetéseket le fogjuk bontani még továbbra is az önkormányzati szintet, a specifikus kanadai önkormányzatok szintjére a legtöbb adó esetében 72 millió a helyi önkormányzatodnak kifizetett adó itt különböző műveleteket látnak, 700 millió, amit kifizettük, a teljes adókifizetés, különböző vállalkozások vannak, például egy gyémántbánya is, és ez hozzájárul a szövetségi kormány jövedelemadó alapjához, és ebből a táblázatból és ebből a megoldásból a projekt szintű adatokat, adatokra vissza lehet következtetni. Ezt a megközelítést javasoljuk az EU-nak is, ez kormány szintű jelentéstételnek nevező Ennek rész, egy része felhigult a a kifizet, viszont a bizottság javaslata közelebb hozza a kifizetéseket a helyi kormányzatok esetében, és ez az átláthatóságot és a korrupció elleni harcot segíti. Hogyha ezt a megközelítést fogadja el az EU, akkor ez azt jelenti, hogy értékes adatok gyűlnek össze. 100 95 ország van a világon, a Vatikánt nem lehetne bányászattal foglalkozó országnak nevezni. Ezen országok esetében igen értékes adatokat nyernénk, ha ezt bevezetnénk. Végül pedig szeretnék a nyilvánosságra hozati küszöbről is beszélni. A megállapodás valószínűleg úgy alakul, hogy legyen egyetlen küszöbérték, és ez fontos az országok számára, mert hogyha globális jelentéseket eh, hoznak nyilvánosságra olyan eh, adatokkal, amelyeket mi a az éves jelentésben nyilvánosságra hozunk, akkor ez rendkívül jó ösztönző lesz, ami a költségeket illeti, és eh, ezt a költséget mi készen állunk kifizetni, mint már ami ezzel jár, de a költséghatékonyság és haszonelvet meg kell fontolni. Kifizetünk auditoroknak, adminisztrációra és információs technológiára nagyon sok pénzt. Egyébként a részvényesek között vannak európai nyugdíjalapok is, európai adófizetők, de a lényeg az, hogy ebből a pénzből szociális programokat is lehet finanszírozni. Itt mindenképpen van egy költség-haszony viszonylat, vagyis ez attól függ, hogy jól költik el ezeket az összegeket. A küszöbértéknek a küszöbérték olyan legyen, hogy a kormányok elszámoltathatóak legyenek arról, hogy mennyit költenek a bevételből az oktatásra, egészségre, vízre, és ami a korrupciót illeti, vannak különböző megfigyelő központok Angola, Guinea vonatkozásában. Itt több száz millióra derül fél, és éppen arra gondolunk, hogy az egy millió eurós küszöbérték a megfelelő itt, és ez nem fogja megakadályozni azt, hogy az EIT-n keresztül még részletesebb nyilvánosságra hozatal történjen, ahogy Gána is említette, helyi szintre lebontva, és hogy helyi jogszabályok is legyenek, ez például Ausztráliát is befolyásolni fogja, ott kb. 7 milliárd adót fizetünk ki évente. Éppen ezért ez a javasolt küszöbérték lenne a jó. Mielőtt átadom a szót még ellennek, szeretném elmondani, hogy azt szeretnénk, hogyha egy szélesebb körű jogalkotási, szakpolitikai megközelítést fogadna el az EU, és segíteni a fejlődő országokat azért, hogy az erőforrásaikat valóban hasznosítsák. Egy, ez arról van szó, hogy a köteles adót, azt az adót, amivel tartoznak, azt valóban beszedjék. A különböző fórumok, afrikai fórumok is együttműködnek azért, hogy az adott országok adóhatóságait segítsék az összeg beszedésében. Mi azt akarjuk, hogy a versenytársainkat is ugyanúgy adóztassák meg, mint minket, és mindez a törvény szerint történjen. Nagyon szépen köszönöm. Végezetül pedig McLean urat kérném, hogy tartsa meg hozzászólását, parancsolja. Köszönöm. Elnök asszony? Az első megjegyzésem az, hogy osztjuk mindenki agájait, kívánságait abban a tekintetben, hogy jobb legyen az átláthatóság. A bányászati ipar több milliárd dolláros forgalmat bonyolít le egész, az egész világban, és rengeteg adófizetői pénz van az ügyben. Tehát a Shell például ebben a régióban 30-40 milliárd dollárt fektet be az Európai Unióban és máshol a világon. 2011-ben körülbelül 26 milliárd dollár adót fizettünk, és 83 milliárd dollár adót vetette ki az általunk árult termékekre, tehát például áfát. Nagyon fontos dologról van tehát szó. Nagyon fontosak tehát a bányaipar bevételei és szociális gazdasági lehetőségeket is kínálnak. Támogatjuk a kormányzatokat mindenhol a világban, szorgalmazzuk, hogy az energia hatékonyságot hangsúlyozzák, de azt is elismerjük, felismerjük, hogy elképzelhető, hogy ezek a bevételek nem szociális kiadásokra kerülnek. Nagyon sok pénz tűnik el bizonyos országokban. Tehát mindenkinek szeretném üzenni, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a problémát, és aggódunk is Azonban cégként kötelesek vagyunk azokban az országokban javítani a helyzetet, ahol dolgozunk. És ez pedig az ott lakókat érinti. A Shell önkéntesen jelenti országról országra alapon az adóbevételeket. Éppen ezért mi vagyunk az elsők a bánya iparban, akik ezt csinálják, és én vagyok az ágazatunk átláthatósági programjának a vezetője. Szeretnénk eh, a bevételekkel eh, a kormányzatokat arra motiválni, hogy eh, erősebben koncentráljanak a szociális térségekre. Egy területre szeretnék most koncentrálni, amely a jelen irányelv, illetve a jelen javaslat témájához kapcsolódik. Hogyan nézzen ki a publikálás? Tehát lehet országszinten, lehet kormányzati szinten, és végezetül pedig projektszinten lehet jelenteni. Mi a bányaiparban úgy érvelünk, hogy az ország alapú jelentés tétel a legjobb. Szerintem ez a legjobb platform a nemzetközi összehasonlításhoz, és ehhez például a felemelkedésben lévő országok is csatlakozhatnak a G20-ak példáján. Nagyon fontos az, hogy nemzetközi jelentési normák legyenek, az Európai Unióban telephelyen rendelkező vállalatok példája alapján. Így eh, konzisztens normákat hozhatunk létre. Meg vagyunk győződve róla, hogy eh, az Európai Unió ország jelentési rendszere jelenthetni azt a normát, amelyet a többi ország alkalmaz, és ebbe az Egyesült Államok is beletartoznak. Tehát ebben eh, annak kell szerepelni, hogy az olajgáz és a bányaipar milyen adókat fizet be. Lehetséges ezen túlmenően is jelenteni, például kormányzati szintű jelentésre. Ez ambiciózusabb és összetettebb is, mint az ország szintű jelentés. Ahogy már korábban hallottuk, a kormányzati szint bemutatja a polgároknak pontosan, hogy mely hivatal mely adóbevételeket kapott. És ez megkönnyíteni a kormányzatok számára azt, hogy jobban kézben tartsák az adóbevételeket. A Shell-nél azt hisszük, hogy a kormány szintű jelentési rendszerre az ipar számára költségeket, de hasznot is jelentene, és támogatnánk a kormányzati szintű jelentési modellt is. Következik a projekt szintű jelentés, ez is egy lehetőség az amerikai és európai javaslatokban szerepel. Mi a shell de más vállalatoknál is nagyon komolyan tanulmányozunk, hogy hogyan működik ez. Hallottunk érveket amellett, hogy a projekt szintű jelentés jobban megértetné a helyi kormányzatokkal, hogy az olaj, gáz és a bányászati ipar milyen mértékben járul hozzá egy bizonyos kormány, egy adott kormány adóbevételeihez. Azonban szerintem ez több problémát generál, mint megold. Nézzük meg most, hogy számos bonyolult, különböző ágazat van, ország, és ezeket mind-mind bele kell számolni a projektekbe. A adóbevételek nem feltétlenül egy projektből származnak. Sokkal inkább egy adott vállalatban azonosíthatók ezek az adóbevételek. Szeretnénk aláhúzni azt, hogy az egy elterjedt tévhit, hogy projekt alapon szedik be az adókat. Tehát például a társasági adót is egy adott cég től szedi be az állam, bizonyos állami adótörvények alapján. Így meg lehet nézni, hogy nemzeti szinten hogyan lehetne a különféle adóbevételeket elosztani. Azonban, hogyha ezt lebontanánk projekt szintre, akkor ez félrevezető lenne, hiszen eh, nincsen összefüggés a projektek, közvetlen összefüggés projektek és vállalatok között. Tehát, vagy eh, a nemzeti adóbevételeket részletezzük, és ebben jelennek meg az egyes projektek, azonban szerintem itt mesterséges számokat kapnánk. Alternatívaként eh, csak is azokat a fizetéseket jelenítetjük meg, amelyek egy bizonyos projekttel összefüggenek. Ennek természetesen következményei lennének, hogyha az állampolgárok az a különféle projektekből származó adójövedelméket azonosítanak be, és összehasonlítják a rendelkezésre álló egyéb adattal, akkor nagyon könnyen rossz következtetéseket lehetne ebből levonni. Úgy gondoljuk, hogy ez összezavarná a nemzeti adóbevételi jelentések tartalmát. Tehát szerintem a, az a fontos, hogy észszerű alapon szervezzük meg a jelentési rendszert. Egy ilyen projekt alapú jelentés nem járulna hozzá sem az átláthatóság, sem az elszámoltathatóság növeléséhez az üzleti tevékenységekből származó adóbevételeket eh, néha nagyon érzékenyen vizsgálják. Az ilyen jelentési kötelezettség például az, ener- az európai energetikai vállalatok versenyképességét is veszélyeztetheti. Tehát nagyon sok bizalmas adat is szerepelne a jelentésekbe. Éppen ezért azt mondom, hogy az Európai Uniós modell lenne globális szinten is a legjobban alkalmazható modell. Gondoljunk el most konkrét eseteken. Tehát például az északi tenger. Hogyha itt projekt szintű jelentés lenne, akkor minden egyes északi tengeri olajmezőt egy külön projektnek kellene tekintenünk. A korrupció ellenes politika pedig éppen azt jelenti, hogy ne mesterséges adatok keletkezzenek. Az energia szektorba történő befektetések a fejlett világban nagyon jelentős méreteket érnek el. És ezek sokkal inkább érthetők nemzeti vagy kormányzati szinten. Most pedig átérnék az utolsó pontomra, ez pedig a bizalom. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió tervezett szabályai összhangban vannak az OECD szabályaival, amelyeknek például a Shell teljes mértékben megfelel, amennyiben külföldön tevékenykedik. Itt világosan lefektetésre kerül, hogy hogyan kell figyelembe venni nemzetközi, illetve különféle nemzeti szabályokat. A Shell teljes mértékben megfelel a nemzet és nemzetközi szabályoknak. Ennek az alternatívája az lenne, hogy az emberek elvesztik a belénk fektetett bizalmat. Tehát szeretném a parlamentet megkérni, hogy szorgalmazza az átlátható, kézben tartható és világos jelentés tevési modelleket. Azt szeretnénk, hogyha az irányelvben lenne egy olyan mechanizmus, amely az Uniónak lehetővé teszi, hogy harmadik országokkal kölcsönös haszonra igényt tartó tárgyalásokat folytasson. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm hogy betartották a rendelkezésre álló rövid felszólalási időt, hiszen az idő halad. Most Elin McCarthy-nak adnám át a szót, hogy mondja el, milyen agályai, milyen gondolatai vannak, utána pedig Gargáni úr kap szót. I think, um, Igen. Önök asszony, elég szerencsétlen dolog, hogy nincs időnk kérdésekre. Nekem nagyon sok kérdésem lenne, és más kollégák is szeretnének kérdéseket feltenni. Kezdjük el, kihasználjuk az időt, de ha megengedi, akkor a hozzászólóknak, a vendégeknek egy sor e-mailt küldenénk a kérdésekkel, hiszen igen, bonyolult területről van szó, rövid idő alatt ezt nem tudjuk megvitatni. A Dán elnökség meglehetősen előre haladt a megállapodás megtalálásában, az EK kormányjavaslata is az asztalon van, és a javaslattal kapcsolatosan lenne kérdésem, mert a kormány szintű jelentés nem projekt szintű jelentés, és itt azt hallottuk, hogy projektenkénti jelentéstételt szeretnénk, és a Dodd-Frank törvény, bár tudom, hogy ez, hogy még nem hajtották végre, de mégis azt figyelik, hogy mi mit teszünk itt Európában. A projektenkénti jelentés az nem az lenne, hogy ez az egész világra kiterjedne olyan értelemben, hogy ezt az USA kongresszusa megszavazta. Szeretnék feltenni egy kérdést. A Rio Tento prezentációja érdekes volt, azzal kapcsolatosan, hogy sikerül azért megküzdeni a kormány szintű jelentése, de ez létrehozza-e a civil szervezetek által kért átláthatóságot. A legjobb szándékkal Kanada térképét be lehet mutatni, de Kanada nem Indonézia, nem Kongó, különböző szintekről van szó. Itt Indonéziában, ha jól tudom, több száz kezdeményezés van. Mondjuk én befektető vagyok, a Rio Tentóba vagy a Shellbe be akarok fektetni, tudom, hogy önök hol működnek, és mondjuk etikus befektető vagyok, szeretném tudni, hogy milyen pénzt fordítanak ezekre a projektekre. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vajon nem lesz-e itt sok luk, amikor a kormányszintű jelentéstételre leszünk önöknek össze kell gyűjteniük az információkat, amelyeket a projektekre, koncesziókra fizetnek, a licenc díjakért fizetnek, és hogyha megnézem a BP, a British Petroleum volt elnökét, azt mondta az egyik cikkben, hogy a cégek már gyűjtik, begyűjtik ezeket az információkat, úgyhogy ez nem jelenséget, hogy át is adják. Ha már gyűjtik, akkor át is adják, talán másképpen fogják prezentálni, de úgyis össze kell gyűjteniük ezeket az információkat. Ezt a kérdést szerettem volna föltenni a cégekről, arról a kampányról, publish what you pay, hozzák nyilvánosságra, mit fizetnek a kormány szintű jelentéstétel mit is jelent? Szerintem ez nem fogja azt az átláthatóságot meghozni, amit mi szükségesnek tartanánk. Lenne egy kérdésem a büntető jogról is. Hány ország, amelyel együttműködnek, rendelkezik olyan büntetőjogi kitétellel, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni ezeket a tételeket. Talán a cégek elmondanák, hogy ez hol létezik. Az, hogy a büntetőjog mondja ki, hogy nem szabad eh, nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat, akkor vajon ez miért történik? Akkor nem fognak ezek az országok olyan cégekkel megállapodásokat kötni, amelyek a nyilvánosságra hozattal mellett vannak. De nem is tudom, hogy hol vannak ilyen törvények jelen pillanatban. Túl sok kérdést nem szeretnék feltenni, hanem inkább a kollégáknak is hagynék időt e célból. Nem vagyok meggyőződve a kormány szintű jelentéstételről. Szerintem ez nem segít bennünket abban, hogy globális standardokat hozunk létre, és lehet, hogy az EU felhigítja ezt, hogyha globális szinten nem de nem terjesztjük ezt ki, akkor hogyan, hogyan tudunk projektszintű jelentéstételt vagy nyilvánosságra hozatat kérni. Közben mi az átláthatóságot akarjuk, megfelelő globális standardok szükségesek ehhez, az EU tekintetében is. A civil szervezetek és a cégek képviselőitől szerettem volna ezt megkérdezni. Köszönöm szépen. McCarthy úr, mielőtt Gargani úrnak adom át a szót, és utána Tyne és Lichtenberger asszonyoknak már most. Szeretném megkérni a többi felszólalót, hogy nagyon rövid legyen, hiszen nagyon hosszú szavazásunk lesz. Másodszorban pedig szeretném McCarthy asszony javaslatát támogatni, hogy ha önöknek is megfelel, a kérdéseket utána e-mailben válaszolják meg. Mert nagyon rövid az időnk, és már most megkérek mindenkit, hogy nagyon nagy fegyelemmel tegyék fel kérdéseiket, hiszen hihetetlen méretű kérdés mennyiségről lehet szó, tehát tegyék fel röviden a kérdéseiket, utána írásban tartjuk a kontaktust. Tehát most szeretném átadni a szót Gárgáni úrnak. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a meghallgatás minnyájunk számára. Én pedig eh, nagy érdeklődéssel hallgattam, és most az előadóinkhoz fordulnék, és pedig egy konkrét kérdéssel. És nagyon sokféle demagógiával találkozhatunk itt az elszámoltathatóság és az átláthatóság tekintetében. Nagyon fontos az, hogy előmozdítsuk a kifizetésekkel kapcsolatos átláthatóságot az iparon belül. Azonban visszatükröződik ez máshol is. Elgondolkoznak azon, hogy milyen következményei vannak annak, hogy ezeket a követeléseket látják. Tehát remélem, hogy nem túlzottak az igényeink, nem túlzottan szigorúak a követelményeink, hiszen nemzetközileg tevékenykednek. Tehát a kérdésem az az, hogy el lehet-e érni egy bizonyos szimmetriát a jelentéstevési kötelezettség és más kötelezettségekkel, amelyek máshol jelennek meg, mondjuk az Európában vagy Kínában. Például, tehát hogy a kínai cégek ahogy viselkednek Afrikában. Mindenek előtt az ipar képviselőitől kérdezném, hogy elfogadnának-e olyan javaslatot, hogy igazából minden szinten jelentenek, tehát állami, önkormányzati szinten, tehát hogy az összes kifizetések utáni jelentéseket megtennék. Tehát szerintem ez nem lehet a célunk. Szeretném megkérdezni, és mindenek előtt az előadókat, hogy van-e kötelező jellegű jelentési rendszer országról országra, amely nem elégséges. Mi a hozzáadott értéke annak, hogyha önök számára, hogyha most ezt a jelen rendszert alkalmazzák? Köszönöm szépen, Tájnasszony. Ja, eh, Schatten... Árnyék előadóként a liberális frakció részéről szeretném kifejezésre jutatni, hogy Európai Parlamentként a korrupció ellenes harcban és a szegénység elleni küzdelemben szívesen támogatjuk a kezdeményezéseket, de szeretném leszögezni, hogy a konkrét országokban kell azt a feladatot ellátni, hogy a jogaikért küzdjenek az ottani polgárok, és nekik kell elérni azokat a változásokat, amelyek aztán a visszaéléseket megszünteted. A számvételi javaslatok kidolgozásait leginkább politikai célokat szolgál, és hát eredetileg nem ez lett volna a feladatunk, nem ez lenne a szerepe ezeknek a szabályoknak. Ami a projekt szintű elszámolást illeti, nagyon sok módosító született a zöldek részéről, is kaptunk számos módosítót, amelyek köröznek itt a házban. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a kivételeket, kivételekre vonatkozó rendelkezéseket kivennénk a szövegből, hiszen látható az, hogy amint ezt itt elfogadjuk Európában, az adott érintett országokban olyan előírásokat, rendelkezéseket fognak bevezetni, amelyek értelmében szankciókat kívánnak bevezetni, hogyha nem tesznek eleget a vállalkozások a jelentéstételi követelményeknek. Tehát én úgy gondolom, hogy egyszerűbb lenne, ha ezt a kivételt megszüntetnénk, de ugyanakkor azt mondanánk nagy vonalúban, hogy az országokként is szint elegendő lenne a jelentéstétel esetében, és ott, ahol a központi kormányzati befizetések történnek csak, ott ugye csak ők jutnak bevételekhez, ahol nincsen alacsonyabb szintű közigazgatási egység, ott a kormányzati szintű jelentéstétes megfelel, de ahol federatív berendezkedésre van szó, ott nyilvánvalóan részletezni kellene alacsonyabb szinten is a bevételeket, hogy a különböző állami részben állami szervezeteknek milyen befizetések történtek az ő számukra. És szeretném ugyanakkor még egyszer határozottan föltenni azt a kérdést, hogy egyáltalán lehetséges-e minden projekt szinten jelenteni, hiszen biztosan vannak ö, projekteken átívelő, ö, határokon átívelő ö, kezdeményezések például, amikor egy lelőhely több országban helyezkedik el, itt akkor nehéz lehet országonkénti, projektenkénti elszámolást megkövetelni és akkor már lehet, hogy a nyilvánosságra hozott számok és adatok nem lesznek egymással összehasonlíthatók, és leginkább csak nyugtalansághoz, zavarhoz vezet majd az adott térségben, hogyha hogyha azt látják, hogy ott, ahol a nyerességet tulajdonképpen kitermelték, ott valójában ez a bevétel nem jelenik meg, és akkor csak további zavarokhoz, jogtalansághoz járulunk hozzá ezekben az országokban. Köszönöm szépen, most pedig Lichtenberger asszony, de kérem nagyon röviden. Árnyék előadónknak sajnos el kellett menni egy másik szakbizottságba, hogy szavazhasson, éppen ezért számos kérdést majd írásban fogunk benyújtani a későbbiekben. Számomra a legfontosabb, a döntő kérdés az, hogy a jelentéstételi rendszerek, amelyeket a vállalatok maguk dolgoznak ki, ezek hogyan néznek ki? Úgy, mi mondhatjuk azt, hogy jó, rendben lesz, az elfogadjuk mi azt is. Úgy gondolom, hogy azonban pontosan ezek a rendszerek alkalmasak arra, hogy titkoljanak, eltüntessenek bizonyos üzeneteket, tehát én ezt problematikusnak tartom, ennyit szerettem volna elmondani. Úgy gondolom, hogy európaiaként felelősséggel tartozunk, és az érintett országokban is felelünk az átláthatóságért, és minden lehetőséget meg kell ragadni ennek érdekében. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony! És most tudom, hogy ez a téma valóban intenzív eszmecserét érdemelne, de kérném a szakértőket, hogy nagyon-nagyon röviden válaszoljanak a kérdésekre, és aztán részletekben menően majd írásban reagáljanak a kérdésekre. Önöki a szó. Hogyan is kezdjük? talán ezt az ipari képviselők elnézést, sajnos itt túl nagy a zaj, talán jó lenne, hogyha a képviselők kicsit nyugodtabban viselkednek, hogy a kívülről érkező szakértőket megtisztelnék a, azzal, hogy csendben meghallgatják őket. Köszönjük szépen, Áli Mekász, hogy egyetértek ezzel, és kérnék is mindenkit, hiszen és most közben egy kicsit nyugalmasabbá is vált a helyzet, tehát majd a szavazás során lehet kicsit hangoskodni, most azonban az iparák képviselők kapják meg a szót, először és Bowman asszony. Köszönöm. megpróbálok nagyon röviden szólni, érdekes kérdéseket kaptunk. McCarthy asszony beszélt arról, hogy a mi megközelítésünk a ZK javaslatával cseng egybe, amely most a tanács előtt van, vagyis a mi megközelítésünk inspirálta az EK javaslatát, sőt, ezen ők túlmentek, mert egy hibrid javaslatról van itt szó, amelyben benne vannak a projektelemek. Mit jelentene a gyakorlatban, hogyha visszagondolnak arra, amit kivetítettünk, mindegyik sorban, például Kebek esetében a projekteket és a műveleteket megnevezték, megneveznénk, amelyekből aztán eredtek az adófizetések. Úgyhogy ez itt jobban összekötné a pénzt a projektekkel összekötné. Igen, itt arról van szó, hogy mennyit, tud, mennyi lett investálva. De itt arról van szó, hogy mondjuk Indonéziába befektetünk, az egy külön kérdés. Az egy másik kérdés, hanem itt arról van szó, hogy a projektekből aztán mennyi fizetnek be a kormányoknak. Kanada esetében ez egyszerűbb, de mi történik Indonéziában, mondta ön. Tudjuk, hogy amikor fejlődő országokban működünk, akkor más ez a tevékenység, amit Indonézia esetében fizetünk, az az ottani bánya esetében az ottani eh, tranzakcióval kapcsolatosan lett kifejez, kifizetve. Beszélt ön arról is, hogy az információ megvan-e már? Igen, megvan, de itt a nyilvánosságra hozati küszöbre kell visszautalnunk. Mi nálunk ez 1 millió ról van szó, mondjuk 15 ezer szintjével nem dolgozunk, hanem magasabb összegekkel, de a lényeg az, hogy átláthatóban akarjuk az adatokat közölni, hogy a civil társadalom ezt lássa. Szívesen válaszolunk bármely más kommentárra és kérdésre, amelyet a parlamenti képviselők tetszek fel. Köszönöm szépen. McLean úrnak adom át röviden a szót. Köszönöm Elnök asszony, ez tényleg hozzáad néhány apró elemet ahhoz, amiről most itt beszéltünk. Úgy gondolom, hogy az alapvető kérdés a projekt alapú jelentése kapcsolatban az, hogy emlékeztessen minket arra, hogy az Európai Unió különféle tagállamai különféle módon adóztatják meg ezt az ágazatot. Tehát néha az engedélyeket adóztatják meg, tehát néha a céget adóztatják meg, amely abban az adott országban dolgozik. Számos meg van Európai Uniós tagállam, amely a konszolidációt hangsúlyozza. És itt eh, mi például egy adóegységbe konszolidálunk bizonyos eh, egységeket. Hogyha például Nagy-Britanniát tekintjük példának, akkor bizonyos esetekben egyes olajtelepek, olajmezők után fizetünk adót. Az Európai Unió bizonyos országaiban pedig szövetségi alapon szedik be az adókat. Ez pedig nehézség számunkra. Mi szeretnénk bemutatni, hogy bizonyos esetben vannak projekt vonzatú adók. Azonban ezek torzítják a helyzetet, hiszen egy bizonyos ország egyfajta adózási rendszert alkalmaz, egy másik ország másikat, és ez nagyon megnehezíti az összehasonlíthatóságot. Az úgynevezett konszolidált adózó egység tekintetében a különféle projektek összegyűlnek. És ez megint nem visz minket előbbre. Elég gyakran önként választják ki ezeket a projekteket, és ez mesterséges. Aggódunk hiszen szerintem ez nem tud olyan adatokat szolgáltatni, amit össze tudunk hasonlítani mondjuk egy projekt és egy ország között, egy másik országban egy bizonyos fajta tevékenység között. Itt az alapvető realitást kell bemutatnunk annak alapján, ahogyan dolgozunk. És valahogy ez alapján kell a mi tevékenységünket megadóztatni. Köszönöm szépen. Most a szót még egyszer nagyon röviden a civil társadalom képviselőinek adom. A képviselők már várnak a szavazásra elnézést, hogy itt eh, nyomásgyakorlat, nyomásgyakorlok önökre. Matthew úr. Thank you. Right, thank you very much for the opportunity again. Um, I... Köszönöm az alkalmat. Arra emlékeztetnék, hogyha eltávolodunk a projektszintű jelentéstételről, akkor több millió embernek okozunk csalódást, akik nagyon keményen dolgoznak a kitermelés terén, és végül ez mindez csak a további elszegényedéshez fog vezetni. Hogyha cégek a mi országainkba jönnek befektetni, akkor nem vitatják meg, nem tárgyalják meg az összes projektet, és projektenként változik az adó, tehát nem összességében vitatják meg, hanem projektenként, és itt az adó más és más. Agregált adatokat kérünk, és nem dizagregált adatokat. Az agregált adatoknak több az értelmük a közösség számára, mert ennek birtokában meg tudjuk fordítani a mostani trendet az erőforrások kitermelése terén az országainkban. A cégeknek valahogy nem tetszik a projektenkénti jelentéstétel, pedig ez az ő érdekük is, mert amikor eljönnek hozzánk, akkor szociális szövetséget is kell kötniük, az emberek jó akaratára van szükségük azért, hogy dolgozni tudjanak. Nagyon sok ügylet, és van nálunk, nagyon sok cég működik nálunk. Az elvárások sokszor nem reálisak, és azért, mert nincsenek meg a számadatok arra vonatkozóan, hogy a közösségen belül egy projekt mennyit hoz. És hogyha meglesznek az adatok, akkor az elvárásoknak is ez eleget tesz, és az emberek reális elvárásokkal fognak előállni a közösségeken belül. Köszönöm szépen, és végül akkor Hoyer úr kapja meg, illetve neki már nem adnám meg a szót, hiszen a bizottság egy nagyszerű javaslatot tett le az asztalra, és helyette inkább Vulkom úrnak adnám meg az elszó lehetőséget. Thank you very much. I think... Köszönöm. Steve világosan elmondta, hogy miért van erre szükség, és mi az átláthatóság hozzáadott értéke. A projekt szintű jelentéstétel egyelő esélyeket teremt, az USA kongresszusa már beszélt erről, sőt el is fogadta ezt, és hogyha egyelő esélyeket akarunk, akkor azt kell tennünk, amit az USA már megtett, és hogyha ez nem történik meg, egyébként ez még tárgyalások tárgya, de akkor nem lesz egyelő esély lehetőség. A, országonkénti jelentéstételnek más nevet adtak. A projekt szintű jelentéstétel fontos azért, hogy tudjuk mindazt, amiről Steve beszélt. Örülök, hogy ilyen sok parlamenti képviselő felismert ennek jelentőségét, mert az EU nak nem érdeke, hogy olyan törvényeket hozzanak az afrikai kormányok, amelyek a titkolózást segítik. Az AFED-ben is lesz erről a jövő héten megbeszélés a kitermelő iparágak költségeit fontos látni, a kifizetéseket, és hogyha ezt a törvényt meghozzuk, akkor kisebb lesz a kockázat, és az emberek a fejlődő országokban tudni fogják, hogy a cégek mit is végeznek a közösségekben, és hogyan alakul ez pénzügyileg. Köszönöm. Köszönöm szépen. még ez csak szót kért, úgy gondolom, hogy egy konkrét kérdése jó lenne a választ, hogy McCarthy asszony tett fel egy konkrét kérdést a büntetőgi helyzetről a harmadik országokban. Úgy gondoljuk, hogy itt mi nem kivétel záradékként kell, hogy lássuk ezt a szöveget. Azok az országok, ahol büntető jogi tényállása teszik az információ nyilvánosságra hozatát, ott a bizottságnak, a tanácsok is ezt figyelembe kell vennie, és akkor visszatérnék a hatástanulmányhoz, megvizsgáltuk a kérdést, számos alkalommal a konzultáció során felmerült ez a megjegyzés, nagyon sokan felhívták a figyelmet erre, és tudományos kutatások is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de ez nem kivétel, amelyet mi megfogalmaztuk. nem akarunk itt kivételezni, és a titoktartást, a titok sítás mindenképpen figyelme kell vennünk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel le is zárjuk ezt a mini meghallgatást. Minden még nyitott kérdés kérem, hogy írásban nyújtsák be. Nagyon nagy hálával szeretném megköszönni az előadásokat és az értékes hozzájárulásokat a szakértők részről. És akkor most pedig rátérünk a szavazásra. Még egyszer, ahogy ma reggel már elmondtam, szeretném elmondani most is a teljes szakbizottság előtt, hogy először is egy próbaszavazást tartunk, ezért kérdeznem, hogy ki az, aki esetlegesen nem hozta magával az elektronikus szavazókártyáját. Amennyiben valaki ezt nem hozta el, akkor, akkor kérem, tegye ezt meg, a többiek pedig helyezzék be a szavazógépbe a kártyájukat. Remélem, hogy minden képviselő elhozta és előrántotta szavazókártyáját. Ha igen, akkor még egy pillanatot várunk. A próbaszavazást megnyitom. Die Antwort. A képviselők szavaznak. Megkérném a frakciók felelőseit, hogy ellenőrizzék, hogy elegen itt vannak-e, illetve nincsenek túl sokan. Ez wäre geklärt von unserer Seite. Tehát stimmel a szavazóképesség. Mielőtt áttérünk a szavazólistára, szeretném körünkben Céler asszonyt üdvözölni, aki Diana Wallis utódja. Üdvözöljük ebben a körben, nem csak a saját nevemben, aki ma elnököl, hanem Klaus Heiner Léne, szakbizottságunk elnöke nevében is. Fosz úr, aki átjött a mi szakbizottságunkban, ugyanúgy megérdemli üdvözlő szavaimat. Most pedig áttérünk a szavazásra. Az első jelentés a Róma 2-es, nem tudom, hogy Wikström asszony szeretne -e hozzászólni, vagy rögtön kezdhetjük a szavazást. Tehát a Róma 2 Ez a következő pont. So. So, jetzt fangen wir an. Akkor most kezdjük. Az egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. A következő a listámon az egyes kávádától mellette ellene elfogadtuk. A négyes módosító A négyes módosítónál tartok mellette. Elnézést kérek, elnök asszony. Szijevka úr. Elnézést kérek, de rossz a szavazási listám rendben, illetve volt. Ez azt jelenti, hogy még egyszer rákérdezek, a négyes módosító mellett ki van, ellene, elfogadtuk. Az ötös módosító, kavada, ez is mellette, ellene, elfogadtuk. A hatos módosító Stojanov. Mellette, ellene, Elutasítva. A hetes módosító ugyanúgy Stojanov mellette, ellene, elutasítva. Most, ahogy ebben a bizottságban tesszük, vegyék elő az elektronikus kártyáikat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást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 Tehát ez teljesen egyértelmű. Nincs szüksége a kártyára. Gratulálok az előadónak. So, jetzt kommen wir zum nächsten Vote. Uh... Akkor áttérünk a következő szavazásra. Ez az akta. A elején mondtam már, hogy Gálló asszonynak szeretném átadni a szót, a koordinátorok ülésén beszéltünk és határoztunk is erről, de most átadom neki a szót. A kérdés az, hogy szavazunk-e erről, vagy elhalasztjuk a szavazást. Galló asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány szót szeretnék szólni. Azért, hogy egy olyan következtetést vázoljak, amely már azért kirajzolódott tegnap a koordinátorok ülésén. Tegnap előtt az Európai Adatvédelmi Biztosról kaptunk az aktáról egy megkeresést, ez tegnap előtt volt, és rákérdezett a véleményünkre. Mi későn kaptuk meg a szükséges információkat, tehát az érdekeltektől, az európai szakszervezetektől, munkáltatóktól és az érdekvédelmi szervezetektől. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament 2010. november 24-én elfogadta az aktát. És még valamit? 22 állam és kormányfő 22 tagállamból 2012. január 26-án aláírta az aktát. Akkor most nem lehet az a helyzet, hogy itt az alapjogokhoz hozzányúlunk. Azonban én azt sem gondolom, hogy igazából most engedjük át az utcának a hatalmat. Itt a jogi bizottságban ülünk. Megvan a lehetőségünk arra, hogy tisztázzuk a dolgot, amennyiben szükséges. És szerintem ez Lichtenberger asszony megjegyzésének is az alapja. Hiszen mégiscsak az elégedetlenségünknek akarunk hangot adni. Márpedig a bizottsággal szemben is. Jogi bizottságként nem követhetjük a demagóg érveket. Javaslatom pedig az, hogy a mára előirányzott szavazást a következő ülésen tegyük meg. Időközben forduljunk a bizottsághoz, írhatunk is a bizottságnak, amely, amiben azt kérjük, hogy a bizottság tisztázza az álláspontját. Ez a jogunkban áll. Ebben az írásban a saját álláspontunkat is vázolhatjuk, és elmondhatjuk, hogy nem vagyunk elégedettek. Ennyit szerettem volna szólni. Mielőtt Rapkai úrnak átadom a szót, mert jelentkezett már, Lichtenberger asszony is jelentkezik. Luigi Berlingver képviseletében szeretnék én is szót kérni a Szociáldemokrata frakció nevében. A mi álláspontunk az, hogy az akta egész folyamata alatt nem kaptunk megfelelő információkat, és most a jelenlegi helyzetben a bizottság csak bejelentette, hogy az Európai Bírósághoz fordul, hogy megnézze, hogy mennyiben sérülnek az alapjogok. Ez nem az a módszer, amelyhez mi európai képviselőként ebben a bizottságban hozzászoktunk. Tehát a bizottság bejelent, és nem intézményközi párbeszédet folytat, amely egy ilyen helyzetben szükséges lenne. Az összes többi tartalmi pontról most a szavazások során nem szólnék. De igenis van egy feladatunk, az európai jogalkodóknak van egy feladata, hogy nyilatkozzanak a szellemi tulajdonjogról. A mi álláspontunk pedig az, hogy a lehető leggyorsabban tisztázni szeretnénk a helyzetet, hogy minél hamarabb szavazzunk az ügyről. Most röviden Rapkai úrnak, utána Lichtenberger asszonynak adom át a szót, utána pedig eh, szavazunk arról, hogy elhalasszuk el a szavazást. Rapkai úr, elnök asszony, világos szeretnék lenni. Szerintem megállapodtunk, legalábbis ami az én frakciómat eh, illeti, hogy nem szavazzuk meg az elhalasztást. Azért, mert már nagyon régóta vitázunk ezen a kérdésen, a frakción belül is. Az illetékes bizottság előadója előterjesztette, már elutasított jelent, tehát azt a jelentést, amely elutasítja az aktát. Nálunk viszonylag egyszerű az álláspontunk. Arra szeretnék utalni, hogy az Európai Parlament menetrendje, főleg az illetékes bizottság menetrendje nagyon ambiciózus. Mivel olyan nagyon sok időnk már nincsen erre a dologra, hogy elhalasszuk, Annyit fűznék az egészhez hozzá, hogy semmi esetre sem akarunk szociáldemokrata frakcióként demagóg érvekre hagyatkozni. Megvan a saját álláspontunk, a saját vitáink alapján. Olyan okokat sorakoztattunk fel, amelyek esetleg eh, abszolút nem függenek össze az internetes közösség érveivel. Teljesen más érveink vannak és arra az eredményre jutottunk, hogy elértünk egy pontot, hogy a bizottságot fel kell szólítanunk, hogy végre tegye meg a javaslatait a korszerű szerzői jogokról és azok védelméről. Éppen ezért nem fogjuk megszavazni az elhalasztást. Köszönöm szépen, most Lichtenberger asszony, és utána az Vievka úr. Igen, Galló asszony. Az a kérdés, hogy mi a bizottságtól azt követeljük, hogy a saját átláthatósági követelmények megfeleljen, teljesen független attól, hogy most ma szavazunk, holnap szavazunk, vagy egy hónap múlva szavazunk. Ez két teljesen különböző dolog. A bizottságnak a kötelezettségét teljesítenie kell, amelyek a az intézmény közi megállapodásokban szerepelnek. Tehát a két dolog teljesen független egymástól. Szavazhatunk ma, azonban az a követelmény, hogy a bizottságtól információt kapunk, hogy a bizottság valamikor teljesíti a kötelezettségét. Ez a kérésünk, óhajunk megmarad, hiszen itt a parlamenti jogairól van szó. Ez pedig nagyon sok anyagra vonatkozik és ez az egyik ilyen anyag. Tehát minden további nélkül szavazhatunk ma, és én támogatnám is, hogy ma szavazzunk, azonban attól függetlenül, hogy eh, mi volt az ombudsmannal, mi volt a szakszervezetekkel, és így tovább. Ez eh, már nagyon régóta előttünk van. És hogyha itt most az utcára hagyatkozunk, akkor emlékeztetnék arra, hogy ez ne változtassa meg a mi álláspontunkat. Köszönöm. Szigefka úr és utána Szemoni úr. E, ügyrendi ügyrendi felszólalásom van. Az ügyrendi kérdésemre megkapom a szót. Köszönöm. Elnök asszony felteszem magamnak azt a kérdést, hogyha el akarjuk halasztani a dolgot, akkor nem elég az, hogy erről most szavazunk? Vita nélkül? Igen, Speroniul ezt meg lehet tenni, de már Rapka úrnak és Lichtenberger asszonynak is megadtam a szót, akkor most Zdjevko úr is megkapja a szót, hogy szóljon, hogy a saját frakciója nevében elmondja saját álláspontját, és akkor utána szavazunk. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ugyanazt mondanám, amit Speróni úr. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, mindenki elmondta, amit akart, most szavazzunk. És akkor utána látjuk, hogy ki támogatja, ki nem támogatja. Igen, akkor most szavazunk. Elektronikusan szavaztatok. És pedig most arról szavazunk, hogy ki támogatja azt, hogy elhalasszuk a szavazást, az plusszal szavaz. Aki ellenzi az elhalasztást, mínusszal szavaz. Megnyitom a szavazást. Tehát 15-en támogatják, 9-en nem támogatják, nem szavazunk ma. A következő ülésen szavazunk über den Brief äh, abstimmen vielleicht. Ja. Fragen Sie äh, bitte Frau Gallo, ob Sie über den Brief... Äh, genau. Gestern... Tegnap Oh. Tehát most röviden Galló asszonynak átadnám még a szót. Tegnap a koordinátorok ülésén egy további következményről beszéltünk, és pedig egy levélről, amelyet a bizottságnak szeretnénk elküldeni. Most Galló asszony röviden. Köszönöm, elnök asszony. Igen. Úgy döntöttünk, hogy írunk a titkárságnak, és mindenki tehet még a bizottságunkból javaslatokat. Gyorsan kell cselekednünk, hiszen a következő ülésünkön szavazunk, és hogyha a, hogyha szavazunk, akkor azelőtt még eh, szükség van a javaslatainkra, és eh, meg kell, eh, tehát értesítenünk kell de Höcht biztost is. Köszönöm szépen, Galló asszony. Most arról kell döntődni, hogy megírjuk-e a levelet, vagy ne írjuk meg. Elnök asszony, figyelembe vettük, hogy az INTA is szavaz erről a következő ülésünk előtt? Én úgy hallottam, hogy május 25-én szavaznak. Az INTA, az INTA bizottságban. Köszönöm a kérdést, tisztázni fogom, hogy mi a helyzet. 20-án, 21-én, június 21-én, 22-én szavaz az INTA. Tehát megírjuk ezt a levelet, vagy ne írjuk meg? Aki támogatja, Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyhangúan elfogadtuk két tartózkodás mellett. Tehát akkor most áttérünk a következő szavazásra. Te punkt? Következő napirendi pontunk. Ez a mastálka jelentés. Egyes módosító. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Kettes módosító mellett? Ellene? Elfogadtuk. Az E preambulum bekezdés a hármas módosító mellett, ellene, elutasítva. A négyes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító mellett, ellene, elutasítva. A hatos mellett, ellene, elutasítva. A hetes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 8-as módosító mellett, ellene, elfogadtuk. 9-es módosító mellett, ellene, elutasítva. Tízes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az egész javaslatról, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Egyhangúan elfogadtuk, gratulálok. Akkor most áttérünk a következő jelentésre, és ez pedig a Cecília Wikström féle jelentés. Nem, elnézést, előbb Stojanov úr kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy, hogy a kompromisszum jegyében, amelyet kollégáinkkal elfogadtunk, visszavonom a módosító indítványomat, a kollégákkal ezt megbeszéltük, de tegnap este a koordinátorok ülésen ezt nem tudtam már önökkel közöm. Rendben, akkor Cecil Wikström a szó. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon összetett és bonyolult folyamat volt. E, eleinte nem sikerült kompromisszumra jutnunk, de most már olyan kompromisszumokra jutottunk, amelyek valóban széles körű egyetértést élveznek. Itt mindenki visszavonta tehát a módosított annak érdekében, hogy az illetékes bizottság valóban komoly támogatást élvezhessen. Tehát a bizottság nevében valóban szeretnénk itt üzenet értékű jelentést benyújtani, és szeretnénk most már a mi konkrét feladatainkra koncentrálni, tehát ezen a, a kis rövid magyarázat arra esetleg furcsának találná a szavazólistát. Köszönjük szépen, Wikström asszony. Ezzel akkor rendkívül lerövidül ez a szavazás, de előbb Lichtenberger asszony is szót kap. Csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy az egyesség 19A pontjában egy szóbeli módosítóval szeretnék élni. Ezt mind már előzetesen megbeszéltük, és fel fogom olvasni a módosítómat. Akkor pedig meg is kezdjük a szavazást a Cecilia Wikström féle jelentésről, amelyet a hitelminősítő intézetekről készített. A szavazást pedig az egyes cikkel kezdjük. 19a pont, első rész, mellette, ellene. Elutasítva, elnézést, elfogadva korrigálja magát a szelnök asszony. Ez egy freudi elszólás volt. Második rész, Lichtenberger asszony a szó. Tegnap egy az árnyék előadók egy megbeszélésen abban egyeztek meg, hogy hogy mindent, ami az EMSZA részvételét illeti, olyan szempontból kívánunk vizsgálni, hogy, hogy csekély jelentőségű és ismétlődő esetek esetében nem kell folyamatosan újabb véleményezést kérni tőlük, ezért a hármas pont szövege a következőképpen angol. A, a bíróság, hogyha nyilvánvaló, hogy szükségtelen az EMSZA véleménye, ak- akkor nincs szükség erre az adott jogsértés esetében nem kell ezt a véleményt kikérni. Tehát akkor erről szavazunk mellette, ellene. Elfogadva. Egy ellenszavazattal. És akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk. Méghozzá elektronikusan. Megnyitom a szavazást mellette, tehát kiszavaz. És akkor le is zárom a szavazást. Elfogadva, gratulálok. Következik de a következő napi rendi pont előtt még egyszer Wikström asszony a szót szeretnék köszönetet mondani ezért a, a folyamat, ez az együttműködés részen nagyon nehéz volt a munka, de ilyen sikerrel jártunk. Ez azt jelenti, hogy az illetékes bizottság felé egy nagyon határozott üzenetet tudunk küldeni. Köszönöm szépen a támogatást és a segítséget. Köszönjük szépen. Következő szavazás pedig Bodú úr jelentéséről. Kíván ez szólni, Bodú úr, vagy azonnal szavazhatunk? Senkitől nem vagyok meg a szót ha bár nagyon elszaladt az idő, de akkor szavazunk is az egyes módosító mellette ellene elfogadva. És akkor a vélemény egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. következő naprendi pont Stojanov úr jelentése Európai Szociális Vállalkozási Alapok. Először, ahogyan éppen közölték velem, először az egyes módosítóra kell szavaznunk, amely nem áll a szavazólistán mellette, ellenem, elfogadva. Hármas módosító, mellette, ellene, elfogadva. Négyes módosító, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Leszárom a szavazást elfogadva. Ötös módosító mellette ellene elfogadva. Hatos mellette ellene elfogadva. Hetes mellette ellene elfogadva. Nyolcas mellette ellene elfogadva. Kilences mellette ellene elfogadva. Tízes, Speroni mellette ellene elfogadva. 11-es mellette ellene elfogadva. Kettes, Speroni. Mm, még egyszer kérem, hogy szavazzunk. Úgy látszik, hogy a szemem még nem eléggé gyakorlat. Éppen ezért a 11-es módosítóról elektronikusan szavazunk, mert nem volt annyira világos a helyzet, a, legalábbis úgy hallom, úgyhogy megnyitom a szavazást. Schlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító Speroni mellette. Ellene. Ugyanaz a többség tehát elfogadva, és akkor a vélemény egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Elfogadva 22-2 arányban. Következő a az Európai Kockázati Tőke Alapokról szóló Stojanov jelentés egyes módosítóról szavazunk mellette, ellene elfogadva. Négyes bodú mellette. Elnézést kérek. Az én szavazó listámon nem áll az, hogy visszavont a bodó ez, de akkor ezek szerint visszavonta. Az ötösre szavazunk mellette. Ellene. Elutasítva. Kettes, Paxas mellette. E, mellette, továbbra is mellette ellene elfogadva. Hármas módosító, azt visszavonták, akkor a véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazattal elfogadva. Következő napi rendi pontunk Boris úr jelentés az audiovizuális alkotások online forgalmazására az EU-ban. Boris úr kíván ezt szólni, nem? Akkor azonnal szavazunk. Egyes módosító mellette. Ellene. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadva. Hatos módosító mellette ellene elfogadva. Hetes mellette ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 11-es következik, mellette ellene elfogadva. Engström 9-es mellette ellene elutasítva. következik a 14-es módosító mellette, ellene, elfogadva. A 3-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 18-as Castex mellette, ellene, elutasítva. 20-as mellette, ellene, elutasítva. 21-es mellette ellene elfogadva. 22-es pusoly mellette ellene elfogadva. 20, illetve 5-ös kompromisszum, elnézést. Nem, nem, előbb a 23-asról szavazunk, mellette ellene elfogadva. Most 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva. 27-es Geringer mellette ellene elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. 29-es mellette ellene elutasítva. 30-as busoly mellette ellene elfogadva. 32-es busoly mellette ellene elfogadva. 33-as mellette, ellene, elfogadva. 34-es mellette, ellene, elutasítva. 35-ös mellette, ellene, elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. És akkor a véleménytervezet egészéről szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Óriási többséggel elfogadva, gratulálok. És mielőtt a következő napi rendi pontra rátérünk, megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, köszönet illeti az árnyék előadókat és a kiváló együttműködésére és a kompromisszumkészséget. Köszönjük a kedves szavakat, mondja az elnökasszony, és, és köszönet a képviselők türelméért is, hiszen ez egyre jobban elhúzódik ez a szavazás, de meggyorsítanám egy kicsit ezt a folyamatot, és rá is térnék a következő napirendi pontra, és kérdezném, hogy az előadónak van-e ellenvetése azzal kapcsolatban, ha az átdolgozásokról blokkban szavaznak, nincs ellenvetés, akkor pedig az átdolgozásokról együttesen blokkban szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nincs ellenszavazat. Mindent egyhangulag elfogadtak a tagok. És akkor Rapkály úrt kérdezem, hogy kíván-e szólni, vagy gyorsan szavazzunk inkább erről a következő napi ponton nem kér szót, hanem gyorsan szeretne szavazni Rapkai úr, és mellette nem, nem rögtön elektronikusan szavazunk, hiszen csak egy szavazási pontunk van. Tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És egyhangulag elfogadásra került, gratulálunk Rapkai úrnak, és akkor az utolsó pont, ez pedig egy levél elfogadása. A tegnapi koordinátorok ülésén volt erről szó, és akkor Rápkály úrnak adnák meg röviden szót. Nem, nem kér szót. Nem szavazni szeretne erről, és úgy gondolom mindannyian szívesen szavaznánk gyorsan erről. Elektronikusan kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást úgy vélem, ha egyhangulak, igen, valóban egyhangulak elfogadták a tagok. Köszönet mindenkinek, hogy ilyen sokáig kitartottak a szavazás során, de most akkor egy perc szünetet kap mindenki, mielőtt folytatjuk az ülést. But it was long, huh?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 Ja. ich möchte jetzt all diejenigen, die... Akkor folytatjuk a napirendünket, és aki nem szeretne részt venni az elkövetkezendő vitában, az nyugodtan távozzon, hogy utána Gárgáni úrnak átadhassam a szót, aki arra kért, hogy technikai okokból előre hozza a jelentését, tehát Gárgáni úr. Elnök asszony, igen, komplex témáról van itt szó, és van egy kis szövegem, és feljegyzésem szerint szeretném ezt ismertetni. Múlt év decemberében az Európai Bizottság három jogalkotási javaslatot tett, amelynek értelmében a közbeszerzéseket módosítja azzal a céllal, hogy kiegészíti az egyszerűsítést és a korszerűsítést, amit 2004-ben indított meg. Az a javaslat, aminek én előadója vagyok, vagyis a tenderezés, a az energia és a közlekedés és a postai szolgáltatások esetében az ajánlatkérés. Mindennek az a célja, hogy a közbeszerzési téren jobb árak legyenek, jobb minőségű szolgáltatások, és természetesen, hogy lehetővé tegyék szociálisabb és ökológiai szempontból kedvezőbb innovatív módon kedvezőbbé tegyék ezt a, az üzletágat. A 2020-as horizont jegyében hatékonyabban kell dolgozni, és jobban ki kell használni a belső piac eszközeit, azért, hogy az állampolgárok jobban profitáljanak a belső piacból és annak előnyeiből. Minden évben a GDP 19%-át költik ezekre a szolgáltatásokra, munkálatokra, és itt a közbeszerzés a növekedés szempontjából valódi ösztönző erővel bírt. Annyit beszélünk napjainkban a növekedésről, sajnos ez még nem igazán következett be. Általánosságban egyetértek a bizottság irányvonalával és javaslatával, és amit ez a szöveg sugal. Modernizálásról, egyszerűsítésről van szó, és főként a szátláthatóságról, amiről olyan sokat beszéltünk ma délelőtt. Ezt előre bocsátva, én is szeretném a jelentésemmel ehhez hozzájárulásomat adni, szerény hozzájárulásomat. A szövegbe egy sor gondolatot belevettem, néhány kivételt is. Szerintem ez javíthatná mindazt, amit a parlament tud tenni etéren. A cél az, hogy a bizottság szövegét javítsuk. Az első hozzászólásom a közbeszerzésre vonatkozik, és szeretnék néhány aspektusra hangsúlyt helyezni, amelyeket alapvetőnek tartok. Nem fogom mindegyiket részletezni, mert ez túl sok időt venne igénybe. Az egyik az eljárások kiválasztása. A bizottság új eljárásokat irányzott elő azért, hogy modernizálja és rugalmasabbá tegye a közbeszerzési eljárásokat, és itt nyílt alapokon, vagy korlátozott alapokon működhet ez, tehát nyitott vagy korlátozott módon működhet a tárgyalási eljárást tiszteletben tartva, és itt az innovációs partnerségen is hangsúly van. Szeretnék hangsúlyt helyezni a 30-as cikkre, és ez itt olyan eljárás, ami kivételt jelent. Az irányelv rendelkezései a helyzet javítását kell, hogy előmozdítsák. Nem lehet 500, tehát van itt egy számadat, 500, a munkálat, 500 ezer a munkálatokra, és 100 ezer az egyéb költségekre. A 43-as, 44-es cikkről is szólnék, amely a különböző változók felhasználását jelzi, és az ezzel kapcsolatos piacok kezelését, de sajnos a változók használatáról a bizottság szövege nem beszél. Hogyha a rendelkezéseket rosszul fogják felhasználni, még hogyha ez szabályozott is, ez a versenyhelyzetet rothatja. Éppen ezért szerintem és ezt egy módosítás írja elő, egy új szöveget is bele kellene venni, amely értelmében új feltételeket szabnak a tenderező hatóság számára, ahol ezeket a változókat lehet megtárgyalni, egy hatoda vagy egy ötöde az érintett eszköznek. Természetesen a változók meglehetősen nagy összegről rendelkeznek, a lényeg az, hogy a teljes összeget tiszteletbe kell tartani. Ami a vizet illeti, vízzel kapcsolatos közbeszerzéseket, itt az a cél, hogy a KKV-k számára ezek az ügyletek hozzáférhetőbb legyenek. Az egész piac rendkívül fontos. Két probléma merül itt fel. Az ajánlat adatot kiíró hivatal indokol, kell, hogy indokolja azt, hogy hogyan oszlanak meg itt a különböző tételek. Hiszen a közbeszerzésnek az a lényege, hogy a nyilvános adatokat korrekt módon használják fel. És el kell kerülni azt, hogy itt elinduljon egy spirál a különböző árengedmények irányában. A jó minőség, a magasabb minőség is cél a megvalósított munkálatok során, úgyhogy ezt a lefelé irányuló spirált mindenképpen el kell kerülni. Alapvető problémákat vet ez fel, és itt a az ajánlatkíró szervezetnek lehetővé kell tenni azt, hogy egy plafon árat vagy küszöbb árat alkalmazzon a központi ajánlatkérő szerv. itt a költségekről is szó van. A másik pedig az, az abnormálisan alacsony ajánlatok kérdése. El kell kerülni, hogy túlságos árengedményeket valósítsanak meg, és ez az ajánlat kiírás megvalósítását veszélyeztesse. Különböző javaslatokat tettem. A növekedés a cél, a munkahelyteremtés, Vajon nem lehetne-e a kritériumok, a közbeszerzési kritériumok közé egy más elemet is belevenni, egy újat? Hiszen ezek a kritériumok, melyek innováció, technológiai innováció, környezetvédelem, de talán el kellene gondolkodni egy másikon is, mégpedig azon, amely munkahelyteremtéseket célozná meg abban a körzetben, ahol amelyre vonatkozóan kiírják a közbeszerzési eljárást. Szerintem ezen érdemes elgondolkodni, mert a növekedés hiánya sajnos Európában nagyon sok munkanélkülit eredményezett, nagymértékű munkanélküliséget. Az elmondottak mellett el kell kerülni a szer szerződés módosítását akkor, amikor már az eljárás elindult. Itt a 71-es és 72-es cikkre utalok. A gazdasági előnyökre is gondoljunk, főként a KKV-k esetében. Erősíteni kell a rendeletet, a szabályzást, és előírni azt a kötelezettséget a tagállamok számára, hogy ez ne csak fakultatív, hanem kötelező érvényű is legyen ez az eljárás. Hogyha a szerződést nem tartják tiszteletbe, akkor büntetést kell előírni. Ez garancia a KKV-k számára, mert jelen pillanatban senki nem vállal felelősséget a, az ajánlat kiírás résztvevői közül. Ami pedig az érvényesség időtartamát illeti, módosítás történhet már az eljárás során. Új eljárást kell akkor kírni, és a feltételeket rögzíteni kell, a bizottság például azt mondja, hogy nem lehet itt jelentős változás, bizonyos százalékot, ez nem haladhat meg, a küszöbérték 5 százalék, ami mi a változókat illeti, ez ugye a nyersanyag árak változása miatt szükséges, de ez túl eh, nagy eh, változót azért nem, jelentős változó bevezetését nem indokolná. Technikai elemről van szó, a bizottságnak kell ezzel foglalkoznia, de szerintem itt 15-20 százalékot kellene megszabni. Van itt még más elem is, amit meg lehetne vizsgálni, de majd a szöveg vizsgálatakor erre sor kerül. Május 30-án meghallgatás lesz, és elnök azt mondja, szeretném elmondani, hogy ön, mivel hangsúlyt helyezett arra, hogy a koordinátorok ülésén egyébként tegnap ön hangsúlyt helyezett arra, hogy a tartalomról beszéljünk, lesz egy mini meghallgatás, és hangsúlyoznám, hogy jogi jellegű a közbeszerzés, mindenképpen jogi természetű dolog, ennek van itt prioritása, és éppen ezért úgy gondolom, hogy egy kicsit komplettebb meghallgatás kellene, részletesebb, hiszen több mint egy órára lenne szükség a meghallgatás keretében. Én nem demagógiai, nem vagyok itt demagóg, nem ezért mondom, de figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, Európa helyzetét, itt lehetőség van arra, hogy e kérdésekben európai harmonizációt hajtsunk végre, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a különböző országoknak meg kell kísérelniük ezt a harmonizációt, hiszen erre szükség van. A második szöveg következik, víz, energia, közlekedés és postai szolgáltatások, ez az én másik szövegem, itt is megvan az egyszerűsítés és az átláthatóság követelménye. A javaslatnak az a célja, hogy garantálja a különböző energiaszolgáltatók, postai szolgáltatók számára, hogy Európában jobb koordináláson keresztül 5 millió eurón felüli szerződéseket köthessenek 400 millió euró az összeg, a megjelölt összeg a közlekedési szolgáltatások esetén. Specifikus értékek és tételek társulnak ehhez, szolgáltatásnyújtás, hálózatok, élelmiszer, ellátás, ezeket mindenképpen szabályozni kell, mivel sajátos jellegű szolgáltatásokról van szó, és szerintem a bizottság szövege ezt szolgálja. A 2004-es irányelv hatája ugyanaz marad, nem változik. A bizottság szükségesnek tartotta az, hogy az olaj és a gáz esetében is kiterjessze a hatályt. Ezen bizony el kell gondolkodni, mert olyan ágazatokról van szó, ahol igen jelentős a konkurencia. És az európai rendelkezések közbeszerzés terén eh, talán nem ugyanúgy felelnek meg az említett ágazatoknak. Egész Európa számára érdekesek ezek a kérdések, de érdemes lenne mérehatóban megvizsgálni ezt, hogy jobban eh, megismerjük a helyzetet. A bizottság javasol egy sor elemet, azért, hogy az eljárások javuljanak, és a gazdasági szereplők biztonsága is. A közbeszerzésre jelentkezők a döntéseik esetében változtatásokat is eszközölhetnek a szerződés időtartama alatt, és úgy gondolom, hogy ezek olyan pontok, amelyek több átláthatóságot hoznak, és a piac átláthatóságát segítik. A két jogalkotási javaslat között mi a kapcsolat? Szerintem ez magától értetődik, hogy összefüggnek, és mélyíteni kell a vizsgálatot az irányelv alá tartozó összes tevékenységre vonatkozóan, azért, hogy itt specifikusabbak legyünk, például a postai szolgáltatások, tízes cég, Ez itt gond, mert miután a 2008-as irányelv hatályba lépett, nem vették figyelembe a bizottság javaslatait megfelelően a postai szolgáltatások esetében, hiszen itt a teljes liberalizálásról volt szó egész Európában. Innen a kérdés, hogy be kell -e vonni ezt az ágazatot az irányelv hatája alá. Szeretnénk felhívni figyelmüket a jogi jellegű szolgáltatásokra. Ez megint másik probléma. A bizottságunknak erről döntenie kell majd, és a szolgáltatás bevonjuk a hatály alá ezeket a szolgáltatásokat. Ez engem meglep, hogy ezt is a közbeszerzés hatája alá vonjuk, hiszen ez egyébként egy jelentéstárgya, amelyet szakértők állítottak össze, és etéren úgy gondolom, hogy rendkívül óvatosnak kell lennünk, hiszen ez mindenképpen kényes terület, és ezt még tanulmányozni kell intellektuális, kulturális, szabadságjogi kérdést is felvet, és valamely foglalkozás szabad gyakorlásának kérdését is. Ezt az ágazatot, mivel specifikus, tiszteletbe kell tartani, és itt átjutottunk, átléptünk a közlekedés terére, mert mindez összefügg Olaszország, Franciaország helyzetével, ahol liberalizációt indították el, és a verseny szempontjából ez már másképpen jelentkezik. Ott van a harmonizáció is, de sajátos követelményeknek kell ennek az ágazatnak eleget tennie. A liberalizáció elindult, de vannak új fejlemények napról napra. Például ott vannak a nagysebességű vonatok, amelyek nem ugyanolyan piaci szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, mint a többi ágazat. Még sok mindent el lehetne mondani, de ez mind benne lesz a jelentésben, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az első nézett véleménycserét elkezdhetjük, hangsúlyt helyeznék arra, hogy a meghallgatás legyen egy kicsit hosszabb, súlyosabb, részletesebb. Beszéltem a közlekedésről, az olasz vasút elnöke és az Európai Vasúti Társulás Szövetség elnöke mindenképpen meghallgatásra érdemes, mert ott a harmonizáció már előre haladt, és a forgalom, az összekapcsolódás, az európai vasúti hálózat összekapcsolódása ezek mind lényeges kérdések, és szerintem ez mindannyiunkat érdekel. Ennyit szerettem volna mondani, ezt most csak dióhéjban elmondott vélemény volt, majd még folytatjuk a vitát. Köszönöm, Gergen úr, ezt a nagyon átfogó hozzászólást. A koordinátorok ülésén már úgy döntöttünk, hogy lesz egy mini meghallgatás, itt egy véleményről van szó, és ez egy ilyen esetben viszonylag szokatlan ebben a keretben, amelyben jelenleg vagyunk. Más bizottságok is foglalkoznak ezzel a témával, és most itt az ideje, hogy a Júri is foglalkozzon vele. Most Kastex eh, asszonynak adnám át a szót, utána Kofferáti úrnak, Lichtenberger, tain asszonyoknak, és akkor utána befejezzük a felszólalásot. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Néhány eh, bevezető megjegyzést szeretnék tenni a három irányelvel kapcsolatosan mivel igen lényeges kérdésekre utalnak gazdasági szempontból, de vannak olyan kérdések, amelyek a nemzeti hagyományokkal is összefüggnek közbeszerzés és koncesszió szempontjából, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra nézve is. Meglepődtem, hogy a három irányebben a az általános gazdasági érdekű szolgáltatás kifejezés egyszer sem jelenik meg, még a preambulum bekezdésekben sem. Furcsa dolog, hogy új rendelkezések szerepelnek a Lisszaboni szerződésben, ezzel kapcsolatosan, a, ezen szolgáltatásról kapcsolatosan, ezek itt nem jelennek meg. A 14-es cikk egyébként az említett szerződésben meghatározza az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat, és főleg a 26-os jegyzőkönyv, amelyet a szerződéses csatoltak, garantálja a helyi hatóságoknak az, hogy saját belátásuk szerint irányítsák, szervezzék és nyújtsák az általános érdekű szolgáltatásokat pedig legyen akár szó a közbeszerzési irányelvről, vagy a koncesziós irányelvről, közvetlenül hatást fogunk gyakorolni ezekkel a szolgáltatás nyújtására, vagy azzal, hogy valamely szolgáltatást megvásárnak, vagy pedig azzal, hogy bizonyos struktúrákat rendelkezésre bocsátanak, azzal a célral, hogy általános érdekű szolgáltatást lehessen nyújtani, és így ez kihatása lesz a helyi hatóságok előjogaira, a kompetenciájuk szintjétől függetlenül arra vonatkozóan, hogy általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezt mindenképpen el kell mondani az irányelve, mégpedig explicite, és nem csak derogáció formájában, amelyet valahol hátul a mellékletekben említenek meg, amikor szociális, oktatási, kulturális szolgáltatásokról beszélnek. Ezt explicite a szövegbe kell venni, mondjuk a hármas fejezet keretében, hiszen ez már implicite foglalkozik ezzel a kérdéssel. Kell egy rész, amelyet az általános érdekű gazdasági szolgáltatásoknak szentelünk, és ahol feketén-fehéren elmondjuk, hogy itt a helyhatóságoknak saját belátásukra van bízva az, hogy ők maguk nyújtsák ezeket a szolgáltatásokat, vagy megválasszák azt, hogy milyen számukra megfelelő módon fogják biztosítatni ezeket a szolgáltatásokat. Ami az irányelveket illi, meg kell különböztetni világosan, hogy milyen szolgáltatások vannak munkál, Latok, szolgált, munkálatok, szolgáltatások piaca és az általános érdekű gazdasági szolgáltatások piaca, közbeszerzési piaca, mert nem ugyanaz a tét a három esetben, és nem ugyan olyan jellegű szolgáltatásról van szó a lakosság számára, mert amikor munkálatok vannak, akkor itt lehet tenderezésen keresztül ezt elvégezni sokkal könnyebben, ha valamilyen munkáról, beruházásról van szó, mint mondjuk a szolgáltatások esetében. Amikor a szolgáltatási irányelvet elfogadtuk, a közbeszerzési irányelv ugyanarra vonatkozik majd, és szerintem ébereknek kell lennünk, le kell vonni a következtetéseket a szolgáltatási irányelv alatt az előző mandátum során végzett munkából, és használjuk fel a tapasztalatainkat akkor, amikor a mostani irányelven dolgozunk. Utolsó megjegyzésem a víz, energia, közlekedés és postai szolgáltatás irányelvről. Kissé meglepődtem azon, hogy ez az irányelv egyáltalán létezik miközben ezek az ágazatok ágazati irányelvekre hagyatkozhatnak, és ezen irányelvekben ezeket az ágazatokat általános gazdaság érdekű szolgálatokként, szolgáltatásokként azonosítják. Attól függetlenül, hogy hogyan szervezik őket, meg kell felelniük közszolgáltatási követelményeknek, és ez egy másik téma, mint a mostani irányelv. Még hogyha számukra specifikus irányelvet dolgozunk is ki, akkor is ugyanolyan helyzetbe hozzuk őket ezzel, mint bármely más szolgáltatást, mert néhány bekezdésen túl, amely róluk szól, nem látok semmiféle különbséget ezen irányelv és a közbeszerzés irányelv között. Föl kell tenni a kérdést, Kérdezzük meg az állami hatóságokat és az állami vállalkozásokat, vagy gazdasági szereplőket, például a posta esetében, kérdezzük meg, hogy ők relevánsnak tartják-e, hogy szükség van egy ilyen jellegű irányelvre. Köszönöm szépen, Kastex asszony. Koferáti úr kap most szót, de mindenkit megkérek, hogy vegye figyelembe, hogy a Juri szakbizottság véleményéről van szó. A téma nagyon érzékeny politikailag, azonban szerintem most koncentráljunk arra, hogy azokra a szempontokra koncentráljunk, amelyek a Juri hozzáadott értékét képviselik. Kofferáti Júr parancsol. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Amit az előbb említett, azzal kapcsolatban azt mondanám, hogy Gargáni úr véleménye tényleg roppant módon összetett. És pedig azért, mert számos ország van régóta bizonyos megrögzött szokások vannak, és éppen ezért itt harmonizációra van szükségük a megbízások odaítélését a közbeszerzési projektek esetében arra is használhatjuk, hogy gazdasági növekedést hozunk létre bizonyos régiókban, ezeket a régiókat ezzel pedig versenyképesebbé tehetjük. Itt egy hozzáadott értéket hozhatunk létre. Egy olyan hozzáadott értéket, amely máshol esetleg nem jelenik meg, és amelyet mi tudunk létrehozni. Itt azért a problémák elég széles spektruma jelentkeznek. Gondoljunk például arra, hogy hogyan viselkednek a tagállamok, hogyan viselkednek a különféle hatóságok a tagállamokban. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenképpen ki kell hasnúj, hangsúlyoznunk, hogy milyen újdonságokat vezethetünk be, hogy az egész ügy harmonikusabb legyen. Mindenek előtt hatékony, hiszen csak is hatékonyan tudjuk a növekedést támogatni. Igen? Tehát itt hagyományos, klasszikus módosítókat kell majd beadnunk az árnyékelóknak is Gargáni úrhoz. Azonban most valami másról is szeretnék szólni, hanem arról szeretnék szólni, hogy véleményem szerint mely területek fontosak, mely területek érzékenyek. Tehát az odaítélés kritériumai nagyon nehezek. Itt történelmi hagyományok is vannak. Tehát általában a közbeszerzés az a jellemző, hogy a legalacsonyabb ár felé mozdul el. És igen, figyelembe kell vennünk, hogy ez cél lehet, azonban nem feltétlenül a leglényegesebb. Nyilván minden munka pénzbe kerül. És például, hogyha alkalmazzuk a kollektív szerződést, ez is költségeket jelent. És most olyan feltételeket kell megállapítanunk, amelyek nem hatnak ki szociális téren negatívan. És a legalacsonyabb ár pedig negatív szociális következményekkel járhat. Bevezethetnénk például egy olyan kritériumot, hogy a leg leggazdaságosabb, tehát gazdaságilag a legkedvezőbb ajánlat nyerjen. Ez is lehet például egy kritérium. Egy másik dolog, amit említenék, a tárgyalásokat felosztják, és a megbízásokat más vállalatokhoz is eljuttatják. Én úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk minden szinten bevezetni ugyanazt a felelősséget, mint a lánc első körében. Többek között azért is, mert nyilvánvaló problémák léphetnek fel. A történelem megtanított minket arra, hogy különbségek vannak, konfliktus helyzetek. És általában a láncban minél lejjebbre kerülünk, annál eh, élesebbek lehetnek az érdekkonfliktusok. Tehát eh, ez az első láncszem. Éppen ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a lánc minden eh, szegmensének ugyanazt a felelősséget adjuk. Hiszen így kerülhetjük meg, hogy bizonyos láncszemeknél konfliktusok legyenek. Most itt, ami a munkavállalókat, illetve a közbeszerzést illeti, elég gyakran olyan személyekről van szó, akik az Európai Unió országaiban dolgoznak, azonban természetesen más vállalatok is megjelenhetnek, nem csak az Európai Uniósak. Ennek pedig következményei lehetnek a versenyképességre is. És azt szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy hogyan. Egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell a KKV-kat ezen a téren, azonban szerintem inkább arra kellene hangsúlyoznunk, hogy olyan légkört hozzunk létre, amelyben a nagy vállalatok is részt vállalhatnak egy bizonyos kritikus tömeg figyelembevételével. Itt meg kellene próbálni teljesen objektív érvekre hagyatkozni éppen ezért nagyon fontos az, hogy bizonyos szankciókat is bevezethetünk olyan vállalatok ellen, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, vagy amelyek megsértik az előírásokat. És így meg lehet találni azokat, amelyekkel szemben szankciókat lehet foganatosítani, és ezeket ki kell zárni. Így, amennyiben közbeszerzésről van szó, szűkíthetjük a kört. Látnunk kell, hogy különféle szolgáltatásokról, különféle termelésről van szó. Figyelembe kell vennünk az ágazatok belső dinamikáját is. És az ágazatokon belül is lehetnek különbségek, de mindenképpen, ha összehasonlítjuk egymással az ágazatokat, akkor itt is láthatunk különbségeket. A hatóságoknak kell ezeket megfigyelni és dönteni. Az előbb beszéltünk bizonyos ágazatokról, és elképzelhető, hogy bizonyos ágazatokban nincsen különbség állami és magánvállalat között. Azonban szerintem ez ne legyen kritérium. Tehát egy közkézben lévő vállalat ne élvezzen emiatt előnyt. Objektív kritériumokra kell hagyatkoznunk, és a kiválasztási folyamatnak pedig így kell lezajlania ne büntessünk ilyen kritériumok alatt, ilyen kritériumok miatt senkit, hiszen eh, igazából figyelembe kell vennünk a cél előérését, az állampolgárok jólétét és a szociális szempontokat. A szolgáltatásoknak nagyon gyakran gazdasági értéke van, de ez nem az egyetlen, hanem eh, a szociális érték, vegyük például a közlekedést, a vízügyet, vagy eh, bizonyos gondozási, egészségügyi szolgáltatásokat. És ezekre a dolgozatokra, minden, ezekre a gondolatokra mindenképpen gondolnunk kell, és hogy ne büntessünk olyan kritériumok miatt, amelyeknek nincsen relevanciája. És ezeket a szerződésekben is megfelelő módon rögzíteni kell és itt mindenképpen bizonyos küszöbb értékeket kell megszabnunk. El kell gondolkoznunk azon, hogy olyan vállalatok is léteznek, amelyeknek nagyon marginális tevékenységű körük van. Különbséget kell tennünk, azonban a legfontosabb az, hogy egyenlő feltételeket hozzunk létre, és pedig átlátható módon ez pedig mindenki számára előnyökkel jár majd. Köszönöm. Kofferáti úr, most Lichtenberger asszony kapsz. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nem meglepő, hogy ez a téva, ha bár itt csak egy véleményről van szó, de mégiscsak intenzív vitát vált ki itt a Júri Szakbizottságban először is nagyon komoly, súlyos jogi problémákkal kell itt megküzdenünk, ez világos. Másfelől pedig ez a, pro, ez a téma egy olyan téma, amely euró milliárdokat érint ugye a közbeszerzés területén ilyen összegekről beszélünk, és ezért intenzíven foglalkoznunk is kell ezzel a témával. Természetesen egyes speciális területében, aspektusaiban már foglalkoztam a témával, például a közlekedési szakbizottságban nemrégiben volt szó a, a közösségi közlekedés területén a közbeszerzés fontos kérdés volt, és a tanácsban is komoly vita övezte ezt. Itt már sikerült szabályozást kidolgoznunk, például a, a, amikor többféle vasúti társaság fog, használja például ugyanazokat a simpárokat, ez is egy hasonló helyzet lett. Itt említette a kolléga az olasz vasutakat, és hát itt hosszú délutánokon át lehetne beszámolni arról, hogy milyen komoly nehézségek vannak itt, vagy milyen különbségek vannak az olasz vasutak és a világ többi része között. De az az igazán kulcsfontosságú az, hogy nem lehet olyan javaslatot kidolgozni, amely minden eh, területre egyformán jó lenne például a közlekedés ágazat nagyon sajátos problémákat vet föl, tehát itt nem lehet egyfajta megoldást um, kínálni mindenkinek. Nagyon különbözőek a gazdasági érdekek is az egyes tagállamokban, az egyes ágazatokban, tehát ezeket is külön-külön meg kell vitatni. Általánosságban azt gondolom, hogy fontos a felelősség problematikája, amelyet itt fel is vetett Kargani úr, ugye itt az alvállalkozók esetében valóban a felelősség, a felelősségre vonás kérdése nagyon fontos. Tehát itt nem csak az átláthatóság miatt fontos ez, hanem például az ajánlatkérő szervek, a, a, ha mondjuk egy olyan ajánlattevővel dolgozhatnak, amely aztán 50 alvállalkozónak adja ki a munkát, amelyek közül számos vállalat csődbe megy, akkor probléma problémás lehet a felelősségre vonás, és ez a való élet Európa szerte, és egyelőre itt még nem tiszták a felelősségi viszonyok. Aztán a, a legolcsóbb és a legjobb ajánlat kérdése is problematikus, és nagyon-nagyon nehéz kérdés. Minden tagállamban e, ismerek például olasz példákat, és finn példákat, és egyebeket is, és ahol e, közintézmények ugye megpróbálnak bizonyos kritériumokat szem előtt tartani a közbeszerzés folyamán, és ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy ezek a sajátos kritériumok esetleg diszkriminatívak-e, mert mondjuk a saját tagállamokon belüli uh, ajánlattevőket akarják előnyben részesedni, vagy pedig lehet azt mondani, hogy ezek indokoltak, ezt meg kell vizsgálni. Például azt a lehetőséget is meg lehetne szüntetni, hogy valaki azt mondja egy ajánlat kérés esetében, hogy, hogy mondjuk azt mondhassa valaki, hogy én nekem bizonyos helyről származó húsra van szükségem, vagy, vagy hogy ökológiai gazdaságból származó élelmiszerekhez ragaszkodik-e valaki, vagy semmit. vannak ilyen sajátos kritériumok, például a gasztronómia területén felmerülhet ez, de egész Európában és érvényesülhetnek olyan szempontok, hogy például a gyermek munka áll a háttérben, vagy hasonló fontos kritérium lehet, hogy a, a forrásokat, a beszerzési forrásokat tegyék nyilvánossá. Tehát ezek lehetnek olyan szempontok, amelyek mondjuk egy-egy, ezek sok esetben fontosak lehetnek, és lehetővé kell tenni azt is, hogy még további sajátos szempontok kiírhatók lehessenek az ajánlatokban, és lehetővé kell tenni azt is, hogy különböző társulások is keressenek be ajánlatokat, például különböző önkormányzatok vagy régiók össze össze zárhatják soraikat, és lehet, hogy akkor regionális szinten jobb eredményt érnek el, ha együtt pályáztatnak. Aztán egy másik kulcsfontosságú kérdés az, hogy, hogy a liberalizáció sok esetben nem -e öncélú. Én azt mondom, hogy nem, nem öncélú, hanem eh, egy eszköz, amelyen javíthatunk a helyzetünk, de ahhoz, hogy liberalizálni tudjuk közbeszerzési piacokat, azzal még magát ezt a jobb eredményt nem értük el, csak egy eszköz. Láthatjuk például, hogy postai szolgáltatások, postai vállalkozások egész Európában nagyon nehezen találják a helyüket, náluk a liberalizáció nem hozott sikereket, ez az igazság. A tagállamokban persze lehetnek különbségek, de a saját országomban azt állapítom meg, hogy rendkívül mértékben rosszabbodott a postai szolgáltatás színvonala, és hát más tagállamokból is hallottunk hasonló híreket. De ami itt döntő fontosságú az az alvállalkozók kérdése, aztán a különböző közösségek, önkormányzatok együttműködések lehetővé tétel, és olyan sajátos szempontok, kritériumok lehetővé tétel, amelyek azonban nem diszkriminatívak csak hogyha bizonyos minőséghez, vagy valamilyen bizonyos szemponthoz ragaszkodnak az ajánlattevők, illetve az ajánlatkérők, akkor nem kell feltétlenül a legjobb ajánlatot, vagy a legolcsóbbat elfogadniuk. Köszönjük szépen! Még egy úr, Speroni úr kért szót a felszólalók listájának lezárása előtt, de előtte Tejnasszony azt szól. Nem akarnék itt nagy általánosságban beszélni erről a témáról, de Gárgány úr egyik felvetésével ellenkeznek. Itt a postai szolgáltatásokról van szó, hogy azokat ki, kivételes elbánásban kellene részesíteni, hiszen az, az ágazat már kellő mértékben liberalizálódott. Hát úgy gondolom, hogy a postai szolgáltatások esetében a kivételt leginkább egy másfajta indok szolgáltathatja, amiről Castex asszony is beszélt, de én úgy gondolom, hogy a postai szolgáltatások esetében én igazi liberalizációról még nem beszélnék. Tehát vannak ugyan itt-ott magánvállalkozások, de igazi versenyképes konkurenciáról itt szó nincsen, és ez is vezet tulajdonképpen a szolgáltatások rossz minőségéhez, amelyeket sajnos Lichtenberg azt nem csak Ausztriában, hanem Németországban is tapasztaltuk, hiszen nincs verseny hanem továbbra is az állami vállalatok uralják a postai szolgáltatások piacát, és néhány apró versenytárs esetleg megjelenik, de hát egyszerűen nem ugyanolyan lehetőségekkel, versenyfeltételekkel rendelkeznek. És hogy Köztex asszony felvetésére reagáljak. Én nagyon fontosnak tartom a közbeszerzési pályázatokat a gazdaságilag általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében itt rendkívül fontos lenne a belső piac kiterjedés, kiteljesítése érdekében, hogyha több lenne a pályáztatás, a közbeszerzés ezen a területen. Köszönöm szépen, most pedig Speroni úré a szó. Köszönöm. Elnök asszony, a közbeszerzést illeti és az általános megjegyzéseket, valamint az odaítélés, a piacok odaítélésének eljárását, ezekkel kapcsolatosan szeretnék néhány szót szólni. Én, mint vezető, tapasztalatot szereztem arról, hogy a közigazgatást érdemes itt iránymutatókkal ellátni, mert kevésbé merev kritériumoknak tesznek kevésbé merev szabályoknak alkalmazkodnak bizonyos egységek a közbeszerzés terén. Nem tudom, hogy kell-e ennyire szabályozni, a szubszidiaritás elvét is tiszteletbe kell tartani. Az előadó azt állítja, hogy hasznos lenne kiterjeszteni a közvetlen kifizetés kötelezettségét az alvállalkozóknak, mindazoknak, amelyek alvállalkozók akarnak lenni. Nem tudom, hogy ez megfelele a szubszidiaritás elvének vagy pedig minden tagállamnak magának kell majd dönteni arról, hogy ezt a szabályt alkalmazza-e. Másrészt pedig nem foglalkoztunk a vitás ügyek kérdésével, mert a vitás peres ügyek igen gyakran azt eredményezik, hogy lelassul a közbeszerzési eljárás, mert az, aki nem nyer, fellebbez, és éppen ezért a munkálatok aztán nem indulnak be, mert eh, a pályázat eh, kíró vár, várja az ítéletet, a bírósági ítéletet, és természetesen ez az egész eh, eljárást meghosszabbítja, közben a költségeket megnöveli, közben még senki nem fizetett, és szerintem ez rendkívül negatív. Olyan rendszert kell találni, amely lehetővé teszi a közbeszerzés a tenderkírás definiálását. Sokszor két-három évig kell várni, mindaddig, még a bíróság meg nem hozza az ítéletét, határozatát. Beszéltünk a postai szolgáltatásokról, nem szabad összekeverni a verseny szabadságát és az ajánlat kérést, főként a postai szektorban egy közhivatal mondjuk kér egy tendert, vagy közbeszerzési eljárást a saját postája kézbesítésére, de ha mondjuk itt a különböző országrészekről van szó, vagy tartományokról. Minden államban vannak illetékes minisztériumok, és azok ezt rendezhetik. Ami az olaj és a gázt illeti, az energia hordozókat, ezt a két esetet mi belevehetjük az irányelben. A bizottság monopóliuma a jogalkotás kezdeményezése, de mi nyugodtan módosíthatjuk a dolgokat, akkor, hogyha a bizottság javaslata szerintünk nem korrekt. Köszönöm szépen. Június 25-e a módosítók benyújtásának határideje, és megtartjuk a már megígért mini meghallgatás. És most áttérek a következő napirendi pontra. Még rengeteg pont szerepel a napirenden. Remélem, hogy nem vagyok túl optimista hogyha minnyájukat megkérem, hogy megfelelő fegyelemmel viszonyuljanak a kérdésekhez, hogy ezeket a napirendi pontokat még meg tudjuk tárgyalni. Most akkor az 54-es a térek át. Ez elnézést. Értem, hogy sürgős a téma, de mégiscsak szeretnék a kérdésekre válaszolni, hogyha 60 másodperc alatt szabad, akkor megtenném. Tehát öt hozzászólás hallottunk, és egy percre, egy percre megadom a szót, egy percre megadom a szót, de tényleg egy percre, hogy a többi napirendi ponttal is Gar- egy eine Gargán úr, hogyha egy percen belül össze tudja foglalni, akkor tegye. Igen, nagyon szívesen hallom a saját hangomat, de most azért mégsem azért beszélek, szerintem nem kell itt bizonyítanom. Arról van szó, hogy nem technikai jellegűek voltak a hozzászólások, és nagymértékben tartalmi témákat hallottunk. Mindenki utalt arra, és ezt Kaferáti úr is mondta, hogy mennyire fontos az, hogy is mondta? Hogy legyen egy kedvező ajánlat, nem olcsó, kedvező ajánlat. Ez pedig, eh, ez a célkitűzésünk, hogy most az alvállalkozóknak is felelősséget adunk egy módosító segítségével, azt megtehetjük. Azáltal is, hogy nagyon hosszú egy nagyon hosszú értékteremtési láncot lerövidítünk. Tehát például az olasz állami vasutak nincs olyan helyzetben, hogy megoldja a vasúti rendőrség problémáját, mivel a vasút nem volt képes megfelelő ajánlatot tenni erre a megbízásra, és most megnézi, hogy kire hagyatkozzon, de még írásban is reagálok rá. Köszönöm szépen, Gárgáni úr, köszönöm, hogy tényleg nagyon rövid volt. Most akkor áttérünk a hágai megállapodásra, ez pedig a gyermekek elroblásának a kérdés, és szeretném Éva Lichtenbergernek átadni a kérdést, és utána pedig Tyne asszonynak, Speroni úrnak, aki utána pedig Rapkai úr, akit az előbb nem vettem észre. Köszönöm szépen. Nemrég volt egy mini meghallgatás, és pedig a Hágai konvenció képviselő, a Hágai egyezmény képviselőjével részleteiben is elmondta, hogy mik voltak a háttérben, hogy a javaslatnak milyen gyakorlati szempontjai vannak. Igazából nem látok nehézségeket, kijelenthetem, hogy jó az, ami itt van, még akkor is, hogyha még nem sikerült megtalálnunk a probléma megoldását, de legalább elindultunk egy olyan platform irányába, ahol elképzelhetőek a megoldások. Mindig vannak ilyen esetek, és főleg a hágai egyezmény az, amely itt egy nagyon lényeges eszköz. Azonban néhány tagállam szerepel a csatlakozási csomaghoz. Régóta követeljük azt, hogy találjunk egy közös platformot, különben nagyon nehéz megoldást találnunk. Most a tanács nem írásban, hanem valahogyan közölte velünk, hogy azt szeretnék, hogy az Európai Parlament ne nyilatkozzon, erről majd ők eldöntik a dolgot, ez nem az Európai Unió kompetenciája. Az első megjegyzésem, én azt követelem, hogy a tanács ezt írásban indokolva juttassa el hozzánk. Szemtelenségnek tartom, hogy így viselkedik. Okokat akarok, érveket akarok, hogy hirtelen a tanács miért van azon a véleményen, hogy ez a dolog igazából kompetencia probléma. A második megjegyzésem nyilvánvaló a tanács részéről, hogy a mi pozíciónkkal nincsen semmilyen probléma, hogy ezek az országok szeretnének csatlakozni. Azonban itt a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban látok problémákat. Igen, az Európai Parlament vagy az Európai szint olyan kompetenciákat akar magának, amelyel nem rendelkezik, és most ezt meg akarjuk akadályozni. Ez egy nagyon politikai kijelentés volt, de mégiscsak egy olyan, amely feldühített, hiszen kettő és fél éve viselkedik a tanács ilyen arrogáns módon, és igazából ostoba késlekedésekre kerül sor olyan helyeken, ahol ez nem szükséges. És eh, itt tényleg eh, sorsokat menthetnénk meg, vagy legalábbis pozitíven befolyásolhatnánk, hogyha itt egy viszonylag gyors eljárás lenne. Különféle jogi magyarázatok léteznek, ami viszont itt szerepet játszhatna, az az, hogy például a jogalapokban mely cikkre vonatkoznak, ez a 81 per 3, és itt arról van szó, hogy meghatározzuk, hogy mi egy nemzetközi szerződés, és mik a megosztott kompetenciák, illetve mik azok a kompetenciák, amelyek ebből a szerződésből erednek. Különféle jogi felfogások léteznek ezen a téren, ez nyilvánvaló. Létezik egy úgynevezett Lugánói vélemény, amely felsorolja a kritériumokat, melyek alapján megállapítják, hogy itt most nemzetközi megalapodásról van e szó. amely osztatlan vagy osztott kompetenciákból indul ki. És ennek igenis lehet következménye a jogi fellépésre, amennyiben bizonyos államok saját utat választanak. Éppen ezért nagyon érdekelne, hogy a jogi szolgálat itt röviden, velősen felvilágosítást nyújt nekünk. Hogyha nyolc fontos államot közöttük Oroszországot és Marokkót is megnyerjük az ügynek, akkor biztos, hogy sokkal jobb megoldásokat találunk, és ezt megfelelő időkereten belül tegyük meg. Javaslom, hogy legközelebb szavazzunk erről a kérdésről, de mindenképpen kérem a jogi szolgálatot, hogy világosítson fel minket, hogy hogyan látják a dolgot. Tegnap a Reading asszonyal folytatott meghallgatáson Nyilvánvalóvá vált, hogy a bizottság ezt európai kompetenciának tartja. Köszönöm, Lichtenberger asszony, most Tájn asszony kap Ja, in der Sache... Igen. Én is hasonló látom a dolgokat, mint Lichtenberger asszony. Talán egy kevésbé látom politikai jellegűnek a problémát. Én úgy látom, hogy itt hatásköri probléma lépett fel, és hát itt nem lehet akkor csak egyszerűen szavazni erről a szűrő. Az Unió nyilvánvalóan hatáskörre, kizárólagos hatáskörrel bír a határain belül, csak hát ez a kérdés, hogy külső hatáskörrel is bír, amikor harmadik országokkal kötött egyezményekről van szó. Tehát úgy gondolom, hogy egyelőre nem világos az, hogy amiért a határon belül felel az Európai Unió, az azért a külső egyezményekben is felele, éppen ezért kértek egyes tagállamok egy jogi szakvéleményt nálunk is, vagy tőlünk is kérnek ugye ilyen véleményt, de bármennyire is fontos az, hogy ezek az országok minél hamarabb csatlakozzanak a hágai egyezményhez, mégiscsak fontos az, hogy hogy a hágai egyezmény valamennyi részes állama számára világossá tegyük azt, hogy a nem uniós tagállamok probléma nélkül csatlakozhatnak a hágai egyezményhez, és már hatályosak is a rendelkezések, csak a 27 uniós tagállam viszonylatában áll fenn ez a probléma. De úgy gondolom, hogy kivárhatjuk azt, amíg lezárul ez a kérdés, hiszen különben minden egyes alkalommal, amikor egy harmadik állam kívánna a Hága Egyezményhez csatlakozni, akkor újra és újra felmerülne ez a kérdés. Éppen ezért jó lenne, ha ezt most egyszer és mindenkorra tisztáznak. Én ugye nem vagyok alkotmányjogász, de én sem látom egyértelműnek a választ erre a kérdésre. Köszönöm szépen, Tájn asszony, most pedig úgy tűnik, hogy Speroni úr már nem kíván újra szót kérni. Én pedig a következőket javasolnám. Lichtenberger asszony javaslatát követném, a jogi szolgálat véleményét, tehát kérjük ki a legközelebbi találkozásunkig. Én magam is arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a Dán elnökséghez is fordulhatnánk, de nem a jelen időpontban, hanem előbb a jogi szolgálat véleményét megvárva, és aztán a, amikor okosabbak leszünk, akkor, ha már az érveinket sikerült még jobban alátámasztani, akkor hozzuk majd meg a döntést ez ügyben. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar... Uh... Következő napirendi pontunk a közös vita a 47-es napi rendi pontról, a Horizont 2020-as kutatás és innovációs keretprogram, és akkor ezzel kapcsolatban kérném is Boris urat, a vélemény előadáját, hogy szóljon elnézést. Úgy látszik, túl gyors voltam, azt asszony még egyszer kíván reagálni, és hát gondolom, hogy akkor ez az előző napirendi pontra vonatkozik. Léne úr ugye tegnap azt mondta, hogy előbb a tegnapról maradt napirendi pontokat szeretnénk feldolgozni, és akkor az én és a Cecilia napirendi pontja korábban következne, mint a, a 47-es Boris úr jelentése. Tehát a mi napirendi pontjaink tulajdonképpen korábban kerülnek sorra, és szerintem ezt a sorrendet kell követni. Tehát azt, hogy igen, szívesen teszek eleget ennek a kérelemnek, de azért elmondanám, hogy a nap, nap elején, az ülésünk elején elmondtam a napirendi pontok sorrendjét, elmondtam azt is, hogy tegnapról még megmaradtak napirendi pontok, amelyeket igazából az ülés végén szeretnénk majd pótolni. Ha az órára nézzük, akkor látjuk, hogy már nagyon kevés időnk van hátra, de nem akarok itt bürokratikus vitákba bocsátkoznák, Kérem Boris urat, kérdezem, hogy megadja a szót a két hölgynek. Igen, akkor úgy látom, hogy Wikström asszony is szólni kíván. Úgy gondolom, hogy akkor akkor előbb a 11, 10, 11, 12, 13, 14-es napirendi pontokat kellene előre venni, illetve pontosabban 10, 11, 12, 30 másodperc alatt elintézem azt, ami engem érint. Ha Boris úr és a többi jelenlévő képviselőnek nincs jelenvetés, akkor követném ezt, hiszen valóban ki kellene használni az időnket, és akkor ami még hátra van az ülésünkben, azt akkor minél jobban ki kellene használni, akkor a Wikström asszony által javasolt sorrendet követném, és akkor visszatérnénk a tegnapi napi rendi pontokhoz és ezt pedig akkor nézem, hogy mit is jelent. Ez akkor azt jelenti, hogy a tízessel kezdünk, aztán 11-12, és amit még hiányoznak, és aztán később a 47-es pont Boris úr. Először tehát Wikström mondja, szó. Tehát akkor én rátérnék most a fogyasztóvédelmi programra. Nagyra értékelem a bizottság által javasolt általános célokat, hiszen ez a jogkörrel rendelkező fogyasztót helyezi az egységes piac középpontjában, és a nem megfelelő gyakorlatokra felhívja a figyelmet. Fontos, hogy a fogyasztók megfelelően gyakorolják az EU jog értelmében a fogyasztói jogaikat, és hogyha valami nem megfelelően működik, akkor jogorvoslatra van lehetőségük. Az online vitarendezést is üdvözlöm, és az alternatív vitarendezést kicsit módosítottam a szövegen azért, hogy a kezdeményezések, mint az online vitarendezés megfelelő pénzalapokkal, finanszírozással rendelkezzen. Legalábbis a fogyasztók számára ez elérhető legyen anyagilag és azt is elmondanám, hogy nem akarunk túl sok adminisztratív terhet róni a KKV-kra, ezt az véleményemben kiemeltem. Köszönjük szépen, Zvievka úr kért szót. Köszönöm szépen, mint mindig most is rövid leszek részemről annyit szeretnék megjegyezni, hogy a mi frakciónk támogatja teljes messzélességgel Wikström asszony által javasolt irányt. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel, és pontosan így ebben az irányban kívánunk a jövőben is dolgozni. Köszönjük szépen! Május 8-a a határidő déli 12 óra. És akkor Tejnasszonynak adnám meg a szót, következik a 11-es és 12-es napi rendi pont ezeket együttesen fogja kezelni. Tájn asszony itt a piaci a benfetes kereskedelmről lesz szó. Igen, itt a pénzügyi felügyeleti szabályozásról van szó, megint csak itt a benfentes kereskedelem piaci manipuláció, piaci visszaélés elleni küzdelemről van szó, méghozzá büntetőjogi szankciók segítségével. Ahogy már hallottuk, itt nem a pénzügyi piacokról van szó, bár a pénzügyi piacokhoz ugye hozzátartoznak a származékos ügyletek és az egyéb piacok is arról volt szó, hogy semmilyen pénzügyi termék ne maradhasson ki a szabályozás alól. Most az új tőzsdén kívüli kereskedelmi platformokon kezelt új termékek is a szabályozás alá fognak esni, úgy, mint a nagy frekvenciájú kereskedés is ide fog tartozni. Úgy gondolom, hogy itt a jogi szakbizottság hozzáadott értéke igencsak látható, amit Cecilia csinált a hitelminősítő intézmények esetében, tehát, hogy valóban a jogi aspektusokra koncentráljunk, azt itt is szeretném megtenni, először is a büntetőjogi szankciókra térnék ki éppen ezért itt a jogi személyek büntethetőségével kapcsolatban egy kis kivétellel élnék, a tagállamokra való tekintettel, amelyekben ez a fajta berendezkedés nem létezik. Úgy gondolom, hogy uniós szinten nincs érdeme, eh, nincs értelme annak, hogy nemzeti jogban nem létező kategóriákat eh, kényszerítsünk ki. Aztán, aztán a non bis idem Lombicini idem elvet is szeretném megerősíteni. Nagyon sok tagállamban alkotmányjogi elv ez, hogy a kettős büntetést tiltják. Itt aztán, amikor minden esetben pénzbeli bírságot rónak ki, akkor ne, nem szabad lehetővé tenni azt, hogy még büntető jogi szankciót is szenvedjen el az adott személy, jogi személy aztán az, hogy a kísérleteket is büntethetővé tegyük el, vagy sem, ez is egy érdekes kérdés. Én ezt problematikusnak tartom, hiszen, hiszen már ott, ahol nem kísérletről van szó, hanem, hanem valódi tényállásról, ott is nagyon nehéz tetten érni a büntényt, és ugyanakkor a, bizottság kérte azt, hogy a kísérletet is tegyük büntetővé, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az következő években valaha sikerül-e majd valóban büntetni a kísérletet egy esetben is. Láthatjuk, hogy az illetékes államügyészek és bírák számára fontos, hogy, hogy segítsük az azt, hogy ők el tudjanak járni, mert ugye az a bírálat ért minket, hogy túl sok a, kevés jól meghatározott és fogalom, nagyon sok a jogbizonytalanság. Aztán ugye itt egy általános kivételt kellene, hogy képezzenek a költségvetés és államadosság kezelési tevékenységek, illetve az éghajlat változás elleni tevékenységek. Én kétlem azt, hogy ezt ezt ki kellene vennünk hatály alól, hiszen ezek valóban nagyon súlyos következményekkel járhatnak ezek a fajta intézkedések, a, illetve a klímaváltozás esetében is nagyon nehezen eldöntendő kérdés az, hogy egy ilyen kivétel indokolta vagy sem. Ugyanakkor a kisebb intézmények számára szeretnék kivétellel élni, hiszen itt ugye arról volt, hogy minden bankfiók számára technikai felszereléseket kell kidolgozni annak érdekében, hogy benfentes kereskedelmet tetten tudjuk érni, de hát vannak olyan bankfiók, ahol nagyon csekély jelentőséggel bírna ez, és a berendezések eszközök költsége sokkal magasabb és aránytalanul magasabb lenne a remélt eredményektől. Aztán ott van a, a közzétételi küszöbérték, kérdése a saját tranzakciók esetében. Itt ugye felmerült a kérés, hogy nem lehetne ezt tagállamonként meghatározni, főleg a kisebb tagállamok kérték azt, hogy maguk határoztassanak erről. Hát ez kézenfekvő, hogy a londoni tőzsdén és a frankfurti tőzsdén egész más nagyságrendű üzleteket bonyolítanak, mint mondjuk kis tagállamok tőzsdén. Ott a 20 ezer eurós értékhatár is már egy magas értékhatár, még mondjuk a londoni tőzsdén megbolondulnának, ha már 20 ezer eurónként is mindent be kellene jelenteniük. Aztán a tettesek megnevezése és nyilvánosságra hozatala, hát úgy gondolom, hogy ez az intézkedés csak ott indokolt, ahol már ez létező ö, dolog, ahol adatvédelmi akadály ütközik, ez ott ezt nem kellene forszírozni. Aztán ö, ugye említettem már a nébiszín idem elvet, a kettős büntetőséget, és aztán fontos az is, hogy tagállami alkotmányjogi berendezkedésekre is figyelmen legyünk, és a szokásos probléma a végrehajtási jogi aktusokról volt eredetileg szó, de én itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat részesíteném előnyben. Reding asszony tegnap elmondta, hogy nem is érti azt, hogy a júri szakbizottság miért ö, bír ilyen ellenőrzésekkel a feltelmezésen alapuló jogi aktusok ellen, de mi frakciókon átívelően úgy gondoljuk, hogy a bizottság a javaslataiban általánosságban túl sok ilyen jogi aktust javasol. Köszönöm, Tájn asszony. Én is feliratkoztam a felszólalók listájára, Annyit szeretnék szólni, hogy a piaci manipuláció és a benfentes kereskedelem nem úri emberek közötti huncutság, hanem a bizottság pozitív javaslatai szerint büntényt képviselnek. Itt utalnék arra az irányelvre, amire ön is utalt, tehát a dupla büntetést pontosabban meg kell vizsgálnunk. Tehát, hogy mennyire lehetséges ezt megtenni, vagy nem, az egy másik kérdés, tehát vannak legfelsőbb bírósági határozatok, és ezeket pontosabban meg kell vizsgálni. Tehát, hogy a jogi személyek hogyan büntethetőek. Az Európai Parlamentnek mindenképpen erős jelzést küldenek, kellene küldenie, hogy a jogi személyek igenis büntethetőek legyenek általában. Most itt az előre haladott idő miatt nem szeretnék minden szempontra kitérni. Szerintem az elkövetkezendő időben bilaterális szinten is tárgyalunk majd. Annyit szólnék most a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, hogy üdvözlöm, amit mondott Tájnasszony, hogy ezeket eh, átalakítsuk. Ahogy eh, ön is javasolta ezt. Különben amennyiben az átláthatóságról van szó, és nyilvánosságra hozatali kötelességről, akkor minden vállalatnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy nyilvánosságra hozza az adatait, hiszen az adatok alapján a piaci manipuláció és a benfentes kereskedelem kiderülhet. Mivel más nem kért szót, Bejelentem, hogy a módosítók határideje május 9-e. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Most pedig egy úriembernek adom át a szót, Boris úrnak. Bardzo dziękuję e, za możliwość zabrania głosu. E, sprawa nad... Köszönöm a szót. Az a téma, amiről éppen beszélünk, a mi szakbizottságunk és az ITRE szakbizottság témája. Ez pedig az, amit a Horizont 2020 névvel illetünk. Ez egy jelentős keretprogramunk. Egy tartalmi vizsgálatot is folytatunk, és itt most az etikus háttérrel is foglalkozunk. különféle véleményeink vannak, szám szerint három. Arról a részről szólnék, amely a Horizont 2020-szal foglalkozik. Ez az Euratomról is szól, és ez a dokumentum alapját képzi a Horizont 2020-nak, és pedig az elkövetkezendő 5 évre. Ez nem minden tekintetben vág össze a szerződésekkel, és mindenképpen ki kell valamit jelentenünk, hogy ez az 5 éves időtartam az Euratom számára rendben van-e. Itt nincs túl sok mondani valónk. A tanácsnak meg kell köszönnünk, hogy mégiscsak a parlament eléterjesztette, ezt pedig nem volt ilyen irányú kötelezettsége. A rendeletnél és az ezzel összefüggő etikai problémákról kell tárgyalnunk, tehát ez itt összefügg az atomenergia etikai problémáival. A rendelet, amennyire meg tudom ítélni, rendben van, és éppen ezért azt javaslom, hogy pozitívan értékeljük. A harmadik felmerülő kérdés a szakbizottságunk egyik állásfoglalására vonatkozik, illetve véleményére vonatkozik. Itt a Horizont 2020 egyes programjainak az alkalmazásáról van szó. Itt előtűnik, hogy tartalmi kérdésekkel foglalkozunk, a program tartalmi kérdéseivel emlékeztetnék még egyszer arra, hogy az egész Horizont 2020 négy tematikus területre oszlik. Az első a tudományon belüli kiválósággal foglalkozik, utána az iparral, és a negyedik terület pedig az, amelyről szóltunk, ez az Euratomra vonatkozó kérdés, főleg az atomenergia biztonságának a kérdése. A témához Annyit szólnék még hozzá, hogy a Horizont 2020-as program társadalmi kihívásokat is tartalmaz, például a tudományos kutatások társadalmi kihatásait. Hogy ezek a tudományos kutatások hogyan hatnak ki a társadalom egészére. Azt javasolnám ezen a helyen, hogy figyelembe vesszük a Horizont 2021-es működési módjait, itt tudományos munkáról van szó, európai szinten végzett tudományos tevékenységről, ez pedig eh, nagy kihívás pénzügyi tekintetben is. Itt diszertációkról van szó, vagy pedig az európai joggal foglalkozó munkákról. Ilyen szegmens is van. A Júri Bizottság javaslata például lehetne olyan, hogy mely kutatási területekkel foglalkozunk, például az európai joggal. A rendeletben arról is szó van, hogy milyen tartalmi meghatározások vannak, etikai kérdések, milyen etikai kérdéseket kell például a kutatás során figyelembe venni. Azt javasolnám, hogy az egészet pozitívan értékeljük. Áttérek a harmadik részre, ez a harmadik téma, ez pedig etikai kérdésekkel foglalkozik. Egy rendeletről van szó. A következőket mondanám el ehhez. Ez egy különleges dolog, hiszen ellentmondások is vannak. Ellentmondás van például a keretprogramokkal kapcsolatban, és itt etikai kérdések is felmerülnek. Tehát például az ősejtekkel folytatott kutatás kérdése ilyen. Nem arról van szó, hogy ezeket megtiltsuk, de az Európai Bizottság egy különleges jogszabályt alkotott, amelyben elkötelezte magát amellett, hogy nem javasolja, hogy a kutatási munkák, olyan kutatási munkák eredményeit elismerje, amelyek során őssejteket megsemmisítenek. Azonban ezt nem szeretné jogi formába önteni. Itt mindenképpen még tárgyalási szükségletet látok, és elképzelhető, hogy Erről még egy tágabb vitát kellene tartani az Európai Bíróság egy Greenpeace-es ügyben foglalkozik a témával, és a bíróság pedig megtiltotta, hogy olyan kutatási munkákat alkalmazanak, amelyek során őssejteket használnak fel. hogyha nem tilosak ezek a munkák, tehát nem tilosak ezek a munkák, azonban megfelelő jogvédelembe kell az ilyen jellegű kutatásokat részesíteni, és itt nem lenne szabadalom védelem. Ez pedig azt jelenti, hogy się bardzo mocno, aby, e, aby, aby nią się ez pedig azt jelenti, hogy még egyszer foglalkoznunk kell ezzel a témával. És esetleg közvetlenül is meg lehetne tiltani, hogy ezen a területen kutatásokat folytatnak. Tehát melyek során őssejtekkel foglalkoznak, vagy őssejteket semmisítenek meg. Át kellene olvasnunk még egyszer az Európai Bíróság ítéletét. A szabadalom védelem az ősejtek származásával is összefügg. És itt a megtermékenyített, illetve nem megtermékenyített ősejtek között különbségtétel van, és a következő következtetést vonhatjuk ebből nem szeretnénk itt a tudomány kerékkötői lenni. Az ősejtek felhasználása esetében sem. Még akkor is, hogyha a mai tudomány rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy innovatív módon kutasson. Úgyhogy máshogy is folytathatunk kutatásokat, ezekkel a dolgokkal. Tehát nem kell feltétlenül megtermékenyített őssejtre hagyatkoznunk. Vannak alternatív lehetőségek, az ősejtekkel folytatott kutatások esetében, amelyeket nem egy embriótól vagy egy magzattól nyertek. Néhány tagállamban az ilyen kutatási tevékenységeket megtiltják. De mégiscsak itt európai közpénzekből történik a finanszírozás, hogy történne. Ennek pedig az lehetne az eredménye, hogy a tudományos kutatások eredményét nem csak, hogy nem szabadalmaztathatjuk, hanem hogy a tudósokat kiteszük annak a veszélynek, hogy szankcionálják őket hogyha ezek a kutatások a saját országaikban meg vannak tiltva. Tehát itt a tagállamok különféle jogi kultúráinak konfliktusáról van szó. Természetesen érdekes vitát is várunk majd a témától, hogy saját véleményünket is hangoztassuk. Tehát amennyiben nincsen tiltás a embrióból származó ősejtek esetében, akkor meg kell próbálnunk, hogy a jogi szempontokat tisztázzuk, és én természetesen nyitott vagyok az összes érv irányában. Nem arról van szó, hogy megakadályozzuk a kutatást, hanem arról, hogyha az az érzésünk, hogy olyan őssejteken is lehet kutatni, amelyek nem embriókból származnak, akkor ezt az opciót is figyelembe kell vennünk. Most pedig örülök javaslataiknak és megjegyzéseiknek. Eh, Köszönjük szépen Boris úrnak, és miért megadnám a szót Tájna asszonynak és Lichtenberger asszonynak. Először is emlékeztetnék arra, hogy elszaladt az időnk, méghozzá azért, azonnal megadom a szót, de utána egy-két percre még nekem is szükségem lesz arra, hogy a nem megvitatott jelentések esetében még a határidőket részletezem. Nagyon sajnálom, hogy Swifka úrtól nem hallhatjuk a Brüsszel egyel kapcsolatos újdonságokat. Ezt majd akkor bilaterálisan megteszi, most pedig akkor Tejna szony a szó. Igen, én sem szeretnék ilyen késői időpontban etikai vitákba bocsátkozni, hiszen a tagállami szinten ez már a, mondhatni túlzottan is folytatják, de hát mégsem lehetséges az, hogy olyan dolgok, amelyek tagállami szinten tiltottak, európai szinten finanszírozást élveznek, és nettó fizető államok gyakorlatilag saját alkotmányuk, saját jogi rendszerük ellenében finanszíroznak ilyen kutatásokat. Éppen ezért üdvözlöm az előadó megközelítést, hogy ezt képtelenségnek tartja, hogy aki ilyesmit finanszírozni akar, azt a tagállami vagy bármilyen más szinten, más forrásokból a világszerte számos szervezethez lehet fordulni, harmadik országokhoz, és azokkal finanszíroztassák ezeket a kutatásokat, de senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy olyasmit finanszírozzon, amely egyébként alkotmány ellenes a tagállamában. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony, szó végül. Úgy gondolom, hogy az előadó E már beszélt arról, hogy vannak vonatkozó Európa Bírósági határozatok, ezek kötelező érvényűek számunkra nyilvánvalóan, és, és hogyha a hatalmi ágak elkülönítését tiszteletben akarjuk tartani, akkor van a költségvetési tervezetekben is figyelembe kell venni az igazságügyi döntéseket, különösen az etikai kényes kérdésekben igaz ez és itt azért az Európai Bíróság a tiszteletben kellene tartanunk, és ezen kérdésekben a, ezeket a szempontokat és figyelembe kell vennünk, és hát valóban el kell döntenünk, hogy mi mellett kötelezzük el magunkat, amikor akkor felnőttkori ősejtekre van szó, az egy más helyzet, de jogi szempontból itt, itt mind ugyanazt a nehézséget veti fel. Zvjevka úré a szó. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Én is szeretnék még egy-két szót szólni. Nyilvánvalóan nagyon fontos kérdésekre van itt szó, de van, kapcsolódik ide egy másik kérdés és az Unió nem finanszírozhat olyan kutatásokat, amelyek eredménye nem szabadalmaztatható uniós jog értelmében. Akkor nem finanszírozhatjuk egyszerűen az oda vezető kutatásokat. Köszönjük szépen valamennyi hozzászólónak a véleményeket. Optimistán várjuk Boris úr jelentését, és most zárásként szeretném a meg nem vitatott jelentéseket is megemlíteni. Itt a módosítók benyújtásának határidejét szeretném elmondani. Az én jelentésem esetében a az európai polgárok és vállalkozások egységes piac működésével kapcsolatban 20 legfőbb agája esetében 27-e, május 27-e, ez nem volt vitatott ez a téma nagyon szoros, a határidő a 27-e, de hát mindenkit már előzetesen tájékoztattunk mindenről, úgyhogy remélem, hogy mindenki egyet ért majd ezzel a jelentéssel. És akkor ezzel ülésünk végére is értünk. Nagyon sajnálom, hogy Brüsszel egy rendeletre már nem sikerül eszmét cserélnünk meg kell várnunk Zvievka úr jelentését erről a kérdésről. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik itt a végsőkig kitartottak velünk, és hát nyilvánvalóan a tolmácsokat is köszönet illeti. És akkor a következő ülésünk végül ne feledkezzünk meg erről sem. Május 30-án és 31-én találkozunk újra. Lichtenberger asszony, igen, egy rövid kérdés. Nem lenne lehetséges az, hogy ezt a Brüsszel egyről szóló rövid beszámolót már előzetesen írásban megkapjuk? Sajnos én a trilógusokon nem tudtam részt venni, mert más kötelezettségem is voltak, de nagyon szívesen látnám az eredményeket, hogyha lehetséges, akkor legalább a koordinátorok kapják meg az eredményeket. Írásban ennek nagyon örülnék. És mindjárt megadom Szózvevka úrnak e kérdésben de előtte kérem, a, kérdezem a tolmácsokat, hogy két-három percig hajlandóak-e még dolgozni. Sind Sie Ja. Dann möchte ich gern das Wort an Herrn Schäfer. Természetesen tovább folyik a tolmácsás, és megkapja az Vjevka úr a, a szót. Talán egy, egy rendkívül rövid beszámolót adhatna nekünk egy földi, egy ilyen nagyon fontos témáról. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az lenne a legjobb, ha önöknek, a koordinátoroknak egy írásbeli beszámolót tudnék adni. Úgy gondolom, hogy jó irányba mennek a dolgok, talán nem minden részletében nézve, de alapvetően azt láthatjuk, hogy a tanács közelít a mi álláspontunkhoz, ami nyilvánvalóan jó hír számunkra. Májusban két koreperüléssel szó sor kerül, és akkor kerül véglegesítésre a szöveg, a tanács akkor dönt a végleges szövegtervezetről, és akkor folytatódik a hivatalos trialógus, és akkor első olvasatban megpróbáljuk ezt lezelni. Köszönöm szépen, ZVFK úr, ezt a rendkívül rövid beszámolót, és akkor reméljük, hogy továbbra is folyik a kiváló együttműködés, ezügyben szép na, délutánt és viszontlátásra!